a DJ Senko honlapjára meg eleve letölthetők. A fogyasztói piacok értékelő táblázata címmel. Consumer Markets Scoreboard. A rendet ellenzi valaki, nem, akkor elfogadjuk. Nincsen semmi külön közleményem, nincs elfogadandó jegyzőkönyvünk sem, úgyhogy már is rátérhetünk az első érdemi rendi pontra, de még mielőtt elkezdenénk ezt a hármas napi rendi pontot, egy kicsit a háttérről mondanék valamit, hogy hogyan zajlik ez a felmérés, amelynek az eredményeit fogjuk most látni. Ugye a bizottságunk a belső piaci review-ban szokta összefoglalni a fejleményeket, az utolsó időszak fejleményeit, és az érintett fogyasztói csoportok érdekének változását, a fogyasztó piacához való hozzáférésüket és az egységes politika érvényesülését. Szeretnénk olyan politikát, politizálást folytatni, amely tényekre épül, és ezért mindig felmérjük, hogy mi a helyzet a piacokon. Anna Het volt a korábbi jelentésnek, az első ilyen Market Scoreboardnak a megírója, tavaly márciusban. David Meyer pedig, aki most is és minden más ülésünkön jelen volt és van, néhány kollégájával együtt eljött most hozzánk, hogy újra beszámoljon nekünk. Itt mutatom a negyedik kiadását a Consumer Market Scoreboardnak, amely nyomtatott formában is íme létezik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom felmérésünket. Amint ön is mondta, ez a kis füzeteske a teremben, terem bejáratánál ö, is ö, felvehető, illetve a honlapunkon is minden hivatalos nyelven megjelent és letölthető. Kérem az első diát. A fogyasztói piacok eredmény táblája. Miért fontos a belső piac felügyelete fogyasztói szempontból, polgári szempontból? 56%-át adják a GDP-nek a fogyasztók a kiadásoknak, az összkiadásoknak, tehát a gazdaság több mint fele fogyasztói vásárlásban nyilvánul meg, és szükséges, hogy megfelelő metodikával, módszerekkel megvizsgáljuk, hogy a fogyasztóknak milyen választási lehetőséget adnak, milyen új innovációk történtek a piacokon, milyen modellek érvényesülnek, mennyire hatékonyak ezek, mennyire minőségiek, és a szolgáltatók és a fogyasztók igényei között megvan az összhang. Ha a fogyasztóknak nincsen meg a választási szabadsága, akkor az a piacoknak sem jó, és idéznék, nemrégiben kapott Nobel-díjat az, akitől idézek, hogy a fogyasztóknak nehéz a választás, nehéz értékelni a termékeket, a szolgáltatásokat, és minél bonyolultabb ez, annál bonyolultabb a választás. Tehát a fogyasztóknak valahogy egyszerű módon mégis azonosíthatóvá kell tenni azt, hogy mely termékek érik meg az árukat, melyek a minőségi termékek, Ebben a bonyolult világban, ahol ezt már nehéz a laikusoknak követni. Tehát a fogyasztók tájékoztatása fontos, és a tájékozott fogyasztók aztán hozzájárulhatnak az innovációhoz, az innováció pedig a további növekedéshez. A legjobb cégek azok, amelyek a fogyasztók feedbackjét beépítik a saját tervezésükbe, amikor új termékeket és szolgáltatásokat alakítanak ki. Tudjuk, hogy amikor a fogyasztói bizalom sok tagállamban megrendülőben van, sok termékkel és fogyasztó egy szolgáltatással szemben, ugyanakkor a fogyasztók mindig nyitottak az új termékek iránt, hogyha érzik, hogy a fogyasztóvédelmi szabályok ezen termékek szolgáltatása kapcsán érvényesülnek. Tehát a fogyasztót kell a belső piac középpontjába állítani, nem csak a növekedés, innováció és versenyképesség miatt, hanem azért, mert a, az emberek jóléte önmagában is érték, és ha túl sok az információ, vagy túl kevés az információ, vagy ö, család ö, gazdasági tevékenységekkel próbálják bepalizni a fogyasztókat, az erjesztje őket, és az ő bizalmuk megrendülése a piacoknak árt. Tehát a GDP 3,1%-a Európában vész el a fogyasztói bizalom hiánya miatt. Egyes becslések szerint. Évente két ö, eredménytáblát szoktunk készíteni, egyet tavasszal, egyet ősszel. A mai, a tavaszi amit ma mutatok be, ez a piacokkal foglalkozik elsősorban. A jövő hónapban megjelenő tavaszi eredménytábla két aspektusát vizsgálja a belső piacnak. A határokon átnyúló e, vagy elektronikus kereskedelem kérdését, az itt kitűzött célok megvalósulását, illetve a nemzeti fogyasztói piacok helyzetét, ugyanis a belső piac egyensúlya végső soron azon múlik, hogy a nemzeti hatóságok kellőképpen hasonló módon tájékoztatják a fogyasztókat, és hogyha valamelyik tagállam elmarad, akkor az egész belső piac szenvedettől, tehát a tagállami teljesítményt is igyekszünk értékelni. A ma bemutatandó tavaszi eredmény, a jövő héten bemutatandó tavaszi tábla még nincsen kész, most az ősziről fogok beszélni. 50 piaci szegmest vizsgáltunk a háztartási kiadások százalékában, tehát az összes fogyasztói kiadás 60 százalékát fedi le, ez az 50 piac a 27 tagállamban, és egységes, teljesen egységes felmérést végeztünk, Legutóbbi vásárlásaikról kérdeztük meg a fogyasztókat minden tagállamban. Nem általánosságokat kérdeztünk tőlük, hanem konkrétan friss vásárlások után kérdeztük meg a fogyasztókat, hogy mi volt a tapasztalatuk. Tehát tudták, hogy miről beszélnek. És amikor olyan kérdéseket is föltettünk, hogy önök szerint a piac hogyan működik, illetve hogy könnyű -e összehasonlítani az ajánlatokat, a termékeket, a cégeket. Most visszatérek az idézethez. Ugye azt mondja, hogy ha nehéz az összehasonlítás, akkor monopóliumok fognak kialakulni. Az erre való válaszaikat gyűjtöttük össze. Megkérdeztük őket, hogy van-e bizalmuk a cégekhez. Érzik-e a fogyasztóvédelmi hatóságok tevékenységének hatását? látják-e, hogy vannak új piaci szereplők, és mi, hogyan viselkednek, hogyha megrendül a bizelmük. Konkrét problémáikról is kérdeztük őket, illetve hogy hogyan, hogyan kezelték ezeket a problémákat. A szolgáltatások piacán vizsgáltuk azt, hogy hogyan váltanak szolgáltatót, váltanak egyáltalán a fogyasztót. Ha nincsen szolgáltató váltás, akkor valami nem jó a piacokon megnéztük az ár viszonyokat is a belső piacon belül, hogy van-e konvergencia, vagy éppen divergencia érvényesül az árakban az EU, e szerte. És ezen vizsgálódás eredményeképpen két mélyreható piaci tanulmányt írtunk a piacfelügyeleti témáról és a hústermékek piacáról egy vertikális felmérést is végeztünk, az eredménytáblák általában mutatják ki a problémákat, ezek a a vertikális tanulmányok pedig mélységében vizsgálják meg, hogy egy-egy területen hol vannak a hibák, és ez, e, ebből levonhatók-e pozitív, előremutató tanulságok. Az eredménytábla szívét ez a, ezek a ranking táblázatok képezik, tehát sorba raktuk a piacokat, és az derült ki, hogy a szolgáltatás nyújtó, és főleg az általános szolgáltatások piacán vannak nagy bajok, a pénzügyi szolgáltatás, energia, telekom szolgáltatók piacán, közlekedési piacokon, ezek legalul szerepelnek az elégedettségi listám, tehát ezeken a területeken van a fogyasztóknak a legtöbb problémájuk. A termékek, a termékek piaca eleve jobban működik, mint a szolgáltatásoké, általában véve is. Ez is mutatja, hogy a belső piacot nem a termékek, hanem a szolgáltatások irányában kell tovább mélyíteni. Aztán itt az ár, árak összehasonlítása látható. Megpróbáltuk megnézni, hogy mely termékek szolgáltatások piacán nagy vagy kicsi a divergencia. Nyilván oka van a divergenciának, helyi bérköltségek, illetve az életvitel költségei ezt befolyásolják. Tehát a divergenciát bizonyos értelemben magyarázzák ezek a tényezők, de próbáltuk külön választani az érthető okokat és a kevésbé érthető okokat, ami a jobb alsó sarkában van, azok a pöttyök, azok mutatják a legdivergensebb ágazatokat, például az internet szolgáltatások ára ilyen Európában, és nem magyarázható ez a divergencia pusztán a helyi közösségek életszínvonalának különbségével. Tehát ami jobb oldalon alul látható, azok a legdivergálóbb árak, és ezek veszélyes piaci szegmensek, mert itt nem lehet megmagyarázni az árkülönbségeket a háttértényezőkkel. Ezekre a piacokra oda kéne jobban odafigyelni fogyasztóvédelmi szempontból, mert itt valami integrációs, fragmentációs, integrációs hiány és fragmentáció van a piacon. Ezért külön foglalkoztunk az internet szolgáltatókkal, illetve a húságazattal, pont ezért, mert ezek ilyen divergens piacok, és aztán nemzeti szinten is én önöknek többnyire itt európai statisztikákat mutatok, de tagállamonként megnéztük ennek az 50 piacnak az alakulását, és tagállamonként is le vannak bontva, és mindenki megnézheti a saját tagállamának a felosztását, hogy a saját országában mely ágazatok piaca működik jól, és mely ágazatok piaca nem. Ezzel próbáljuk az ösztönözni a tagállamokat arra, hogy maguk is célzottan próbálják javítani a helyzetet az elmaradó ágazatokban. Európai szinten összességében kimutatható volt, hogy melyek azok az ágazatok, amelyek a legtöbb tagállamban gondot okoznak. Persze még javíthatók az adataink, mert a fogyasztói panaszok felmérése nagyon nehéz, és az összefogásuk egy adat, adatbázisban, ugye valamennyi fogyasztó egyéni panaszát lehetetlen több száz millió fogyasztó esetén összegyűjteni, de azért ezzel együtt már jónak mondhatók az adataink, eléggé pontosan kitapinthatóak a problémák. Ami az árakat illeti, az árak hátterében levő ö, dolgokat illeti, itt sem világos még minden összefüggés, de szorosan együttműködünk az Eurostattal, az áradatok egységes kezelése érdekében. Tehát két fázisból állt össze a munkánk, volt egy általános eredménytábla, és volt az említett két mélyreható elemzés a húságazatban és az internet szolgáltatások piacán kisebb, de hasonló tanulmányokat folytattunk a banki szolgáltatások, a bankszámla fenntartás költségei tekintetében Franciaország, Belgium például eléggé elütött a többi országtól ilyen tekintetben. Párbeszédet folytatunk európai szinten a banki ágazattal, hogy az átláthatósága, az összehasonlíthatósága a számlaköltségeknek jobb legyen Európa szerte. A legrosszabb ö, piaci ágazat szinte minden tagállamban a befektetési, beruházási, befektetési ágazat volt, itt volt a legtöbb gond. Nemrégiben felmérést végeztünk arról, hogy milyen kritériumok alapján döntenek a befektetők, és nagyon érdekes dolgokat mutattunk ki, arra vonatkozóan, hogy milyen az információ, az információ struktúrája az úgynevezett fogyasztók, itt talán inkább ügyfelek esetében, hogy van-e választás, milyen a választási lehetőségét. Itt a fogyasztók kevesebb, mint két százalékra érzi úgy, hogy optimális körülmények között dönthet, amikor a pénzét akarja befektetni. Tehát gyakorlatilag nem tudják az emberek, hogy mire használják a pénzüket a befektetési szolgáltatásokat végzők. Tehát itt aztán lenne mit tenni, mélyebben megvizsgál, megvizsgálni, hogy a jelenlegi szabályok között hogyan lehetne a fogyasztói választás spektrumát, játékterét növelni. Két egyéb tanulmányról is beszélnék még, ezeket a múlt év végén zártuk le, az áramfogyasztás ügyében kimutattuk, hogy 100 milliárd eurónyi a többletköltsége a fogyasztóknak ebben az ágazatban, csak azért, mert nem elég jó áttekinthető a piac, pedig olcsóban is hozzá lehetne jutni az energiához, ha mindenki tudná, hogy mit tegyen ehhez. Itt sem átlátható, nem eléggé világos a választás lehetősége, és egy másik utolsó tanulmányról szólnék egy szót, az e-commerce, az elektronikus kereskedelem, határokon átnyúló kereskedelemről. Nem fejlődött ez úgy, mint fejlődhetett volna, különbség van az USA és európai országok között. Próbáltuk megnézni, hogy a fogyasztók miért zárkóznak el az elektronikus kereskedelem elől, vagy hát annak a bővülését mi akadályozza. Köszönöm szépen! So I think he deserves a round of applause, yeah. Megérdemli a tapsot, azt hiszem. Um, I think not only David, but... És nem csak David, hanem a munkatársa is, akik rengeteget dolgoztak. A prezentáció is véleményem szerint nagyon hasznos. Nem tudunk minden részletre kitérni, de megkaptak egy példányt a prezentációból és az egyik kérdés, ami felvetődött a távközlés kérdése, nagyon releváns, ezzel ma még foglalkozni fogunk délután. Most elég kevés az időnk, de ha bárkinek kérdése van Davidhez, vagy észrevételt szeretne tenni, Rusfor kollega nő először parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a, a tapsot is, ami megmutatja, hogy mennyire érdeklődünk ez iránt a munka iránt. Úgy gondolom, hogy csalhatatlanul azt látjuk, hogy javult ez a dokumentum, illetve javult a tanulmány az előzőhöz képest, és ezt világosan ki is kell mondanunk, hogy ez nagyon pozitív fejlemény. Szeretném ugyanakkor azt is elmondani, hogy a dokumentum az javult, de a, az nem tapsolható meg, hogy hogyan kommunikáljuk ezt a dokumentumot az Európai Bizottságnak erőfeszítéseket tenni, hogy népszerűbbé tegye ezt az információt, hogy eljusson valóban a fogyasztókhoz. A fogyasztóknak meg kell érteniük az egész gyakorlatnak a tétjét. Alapvető fontosságú ez az információ abból a szempontból is, hogy hogyan fognak a vállalkozások az innováció területén dolgozni és előrelépni. A gazdasági teória, amit a Nobel-díjjal kapcsolatban említettek, ez is azt mutatja, hogy a monopól helyzet ellen kell fellépni és küzdeni, mert ez rossz a fogyasztónak. És meg kell ugyanakkor védeni a vállalkozásoknak azon kapacitását, hogy a legérdekesebb dolgokból innováció révén sikeresen tudjanak öm, kijönni, és mivel sikeresek lesznek, egyre jobban tudnak a versenyben is helytállni. Meg kell érteni jobban a piacokat, és szerintem ez rendkívül fontos gondolat. Az összehasonlíthatóság, az ajánlatok összehasonlíthatósága nagyon nagy hangsúlya kell, hogy latba esen. És van egy kérdésem, és nem is tudom, hogy az én országomban nagyon sok nehézség volt ezzel kapcsolatban, és sokkolt is az, hogy ha látják az árakkal kapcsolatos mellékleteket, vannak olyan országok, amelyek nem nyújtottak be adatokat, teljes adatsorok hiányoznak. Nem akarom most felsorolni azokat az országokat, amelyek nem nyújtották be a számokat, egyet mégis említenék, mert ez pont Franciaország így nem tudjuk összehasonlítani az adatokat, hogyha már az is nehézséget okoz, hogy ezeket az adatokat benyújtsák. Nagyon fontos, hogy minden ország hatékonyan benyújtsa az adatokat, és mondom kollégáknak, hogy nem fogom a többiek, a többi országot megnevezni, de azt azért elmondanám, hogy nem csak Franciaország van ezek között. Uh, Nagyon diplomatikusan fogalmazott, ezért feljegyeztük, és biztos vagyok abban, hogy tudja befolyásolni a francia kormányt ez irányban. Szájler asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak a kitűnő előadást. Említést tett arról, hogy a tagállamoknak együtt kell működniük. Ezzel kapcsolatban szeretnék rákérdezni valamire. A pénzügyi válság miatt ezt a költségvetési kiadásokat, ez vajon hatással van-e azokra az információkra, amiket önök megkapnak? Azt is szeretném megkérdezni, hogy az ECON szakbizottságban is megtartja majd ezt az előadást, hiszen beszélt pénzügyi termékekről, között a PRIPS-ről, a csomagolt lakossági termékekről, és ez kapcsolódik a gazdasági monetáris szakbizottság munkájához is. Kiváló felvetés volt. Több itt ülő kollégánk az Ekonnak is tagja, úgyhogy ezt az információt majd továbbítják. Kívánom még valaki hozzászólni? David Meyert kérdezem akkor, hogy kíván-e reagálni az elhangzottakra. Köszönöm szépen. Rusfor úr, egyetértek, még nem tettünk eleget, még nem publikáltuk, kommunikáltuk eléggé ezt az anyagot újságírókkal, tagállamokkal, különböző érintettel kell még jobban megismertetni az eredményeinket Szeretnénk hagyatkozni az önök segítségére is. Van egy remek történet egyébként, amit talán el kellene itt is mondani, mert ez nagyon jól mutatja, hogy mi hogyan dolgozunk. Ami a hiányzó adatokat illeti, a statisztikai hivatalok végezték az adatgyűjtést, és ahol üres mezők vannak, hát ez az ő bölcsességüknek tudható be, vagy úgy döntöttünk, hogy nem publikálunk adatokat, de nagyon üdvözölnénk, ha önök felvetnék a kapcsolatokat a saját statisztikai hivatalokkal, rákérdezve, hogy miért nem adtak meg adatokat hogy a költségvetési megfaragások befolyásolják -e az információ átadás. Most az táblában, amit bemutattam, tulajdonképpen a fogyasztói programokra szánt költségvetésünkből, az EU költségvetésből finanszírozzuk ezt a munkát, hogyha a jövőbeni munkával kapcsolatban bármi kockázat felmerül, akkor ez ezt a költségvetési tételt érinti. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a tagállamok nagyon is segítőkészek voltak az adatok átadásában és a e, érvényesítésben. Itt például a termékfelelőssége kapcsolatos jogérvényesítésről sok adatot adtak meg. Látszik, hogy sokat dolgoznak a tagállamok, és elég jól teszik a dolgukat. És ennél is fontosabb, hogy az, ezeken az adatokon keresztül eh, ki kell, hogy derüljön, hogy vajon a költségvetési megszorítások olyan komolyak-e, hogy ez már eh, veszélybe eh, sodorja a belső piac működését. Lehet, eh, hogy bizonyos ágazatokban, ha túlzottan csökkentik a kiadásokat, akkor eh, nem marad elég emberi erőforrás, nem lesz senki, aki az ellenőrzéseket elvégzi. Kicsit eh, a színfalak mögé kell néznünk, és a tagállamok is jó lenne, hogyha az ilyen költségcsökkentéseket abból a szempontból is vizsgálnák, hogy ennek mi hatása van a belső piacra. Tervezzük, hogy bemutatjuk az eredménytáblát máshol. Kiváló ötlet az ECON, a pénzügyi szolgáltatások vonatkoztatásában, de talán a, egy másik bizottság, ahol a közlekedési szakbizottságot is érdekelni a távközéssel kapcsolatos rész, úgyhogy nagyon sok területet kellene lefednünk. Rendben van. Nagyon sajnálom, hogy nincs kicsivel több időnk, de nagyon fontos és nagyon hasznos információkat hallottunk öntől. Rosfor úr hagy mondjak még egy-két gondolatot. Ami a e, távközlési kérdést illeti, hát egy-két szempontról tudtunk beszélni, de hozzánk e, tartozott a távközlési területen az egyetemes szolgáltatások kérdése is, itt az árak összehasonlíthatósága, a szolgáltatások korlátozásáról szóló notifikációk, stb. sok mindennel foglalkoztunk, és e, ez nagyon fontos lenne ezért, hogyha az új felállandó távközlési szabályozó hatósággal is találkozhatnánk, hiszen nekik lesz majd sok feladatuk a fogyasztóvédelmi jogszabályok betartatásában. Úgyhogy a raportérünk biztos felvettem már a kapcsolatot ezzel a hatásokkal. Elnézést, hogy egy kis időt elvettünk a másik jelentésből. Tudom, hogy áprilisban születik majd egy mások jelentés, és ha majd lesz valami kis időnk, ahol ezt be tudjuk szorítani minél előbb, akkor erről is be kellene számolnunk. És biztos, hogy a kollégák is szívesen konzultálnak önnel egy következő alkalommal is. Még egyszer nagyon köszönöm. Ez szépen átvezet minket a következő eszmecserénkhez, amelynek a tárgya eh, Szilvana Rapti asszony saját kezdeményezésű jelentése. Szeretetek köszöntöm, mióta a tag ebben a bizottságban ez az első jelentés, amit ő készít. Arra kívántunk ezzel a jelentéssel reagálni, hogy az e- Európai Bizottság konzultációkat folytat az értelmes szolgáltatások néhány szempontjáról. Ez az értelmes szolgáltatás és felhasználói jogok irányelv, amire az előbb utaltam, második része. Itt az értelmes szolgáltatások finanszírozása egy kulcskérdés. Az előző távközlési reform csomag ezzel nem foglalkozott, és akkoriban még a mi szakbizottságunk sem foglalkozott ezzel a kérdéssel, de most, hogy zajlanak a konzultációk, talán helyes lenne politikai munkát is végezni, hogy megtudjuk, milyen reformokban gondolkodik az Európai Bizottság. Ezért Rapti asszony jelentésének nyilván ez a tárgya, és ez nagyon fontos hozzájárulás tehet majd ehhez a politikai vitához. Megadom a szót mindjárt Rapti asszonynak, és eh, utána az árnyék amik is vannak, Tunasszony, Pavanov eh, asszony, Kamfen, azt hiszem nincs itt, Ruler úr, azt hiszem itt van. Én is árnyék raportőr vagyok. Salvini asszony is, de ő nincs itt. Abimonti úr itt van természetesen. Nagyon jó barátja ő ennek a bizottságnak, a Digi Sankó képviselője, akit szeretettel köszöntök. Először van itt hozzánk, jött el hozzánk, és nagyon örülünk, hogy most itt van velünk. Most pedig Rapti asszonyi a szó. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó jel, hogy már két premierünk is, premierem is volt, egy először a képviseleten számolhattam be valamiről, most pedig az én jelentésemet vitatjuk meg. Nagyon örülök, hogy ezt a napi rendre tűztük. Hogyha a különböző szempontokra kívánok kitérni, amelyek összefüggenek a jelentésemmel. Emlékeztetni kell mindenek előtt arra, amit már egy előző tanulmány kapcsán megbeszéltünk ugye válságos időket élünk, és mindig kell gondolnunk arra, hogy alapvető feladatunk a fogyasztók érdekeinek a védelme. Az a jelentés, amelyről szeretnék beszámolni, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt megtehetem, az egyetemes szolgáltatással és a 112-es segélyhívó számmal függ össze. Nagyon fontos kérdések ezek. De tulajdonképpen külön-külön is foglalkozhatnánk ezzel a kettővel, de együtt is. Ahhoz, hogy a 112-es segélyhívó szám működhessen, technikailag minden polgár számára lehetővé kell tenni, hogy felhívhassa ezt a számot. Ezzel kapcsolatban két pontra szeretnék korlá- koncentrálni, és így mondom, két felé bontanám az előadásomat. Kezdeném az értemes szolgáltatással. Nagyon hasznos és indokolt ez, de nem teljesen magától értetődő az, hogy ez mindig a polgárok érdekét szolgálja. Mi pedig a lehető legjobbat kívánjuk a polgároknak nyújtani, nem csak a szolgáltatás minősége szempontjából, hanem gazdaságossági szempontból is. És éppen most a válság idején nagyon fontos ez. Tehát úgy kell a legjobbat tennünk az embereknek, hogy ez aránytalanul sokba, vagy túl sokba kerüljön nekik. És ahol erre nincs szükség és nem hasznos, ott nem kell számukra szolgáltatást biztosítani. Van egy irányelv, ami kötelezővé teszi az egyetemes szolgáltatás biztosítását, azaz minden felhasználó számára lehetővé kell tenni, hogy egy bizonyos meghatározott minőségben és hozzáférhető áron hozzáférjen a, ezekhez a szolgáltatásokhoz. Ez vonatkozik a vezetékes telefonra és az internethez való hozzáférésre. Egy második pontot is hadd említsek meg. A nyilvánosság számára hozzáférhető telefonokat mindenki biztosítani kell. Ez nem is mindig annyira magától értetődő. Azután a különleges, speciális szükségletekkel rendelkezők igényeire is gondolni kell. A bizottság tehát az egyetemes szolgáltatások hatáját három évente felül kell, hogy vizsgálja. Ez pedig azzal függ össze, hogy figyelembe kell venni a szociális és technológiai változásokat, illetve a piaci fejleményeket. 2009-ben egy fel, átdolgozott irányelv készült el az egyetemes szolgáltatásokról, a különlegesen érzékeny lakossági csoportokkal foglalkozott ez a felülvizsgálat, és meghatározott egy bizonyos átmeneti időszakot. 2011-ig tartott ez az időszak, amíg eleget kell tenni az irányban foglaltaknak. Nos, most már 2011. februárja van, azaz azt jelenti, hogy a gyakorlatból még nem állnak rendelkezésre információk. Igazából nem tudjuk, hogy ezt az irányelvet hogyan ültették át, hol vannak ezzel esetleg problémák. A legfontosabb kérdés, ami ezzel kapcsolatban felmerül, a következő meg kellene tudnunk azt, hogy kielégítő, megfelelő formában, az irányával összhangban nyújtják-e az egyetemes szolgáltatásokat azon a technológiai szinten, vagy pedig egy lépéssel tovább kellene menni. És ez a tovább lépés esetleg azt jelenti, hogy azt kellene követelni, hogy az egyetemes szolgáltatásokat interneten, még pedig nagysebességű interneten keresztül bocsássák rendelkezésre. Tehát a kérdés az, hogy beszéljünk-e a széles sávú internet hozzáférésről, vagy sem, hogy ezt is egyetemes szolgáltatásnak tekintsük-e, vagy sem. Az irányelv biztosít néhány eszközt, és szó először is egy értékelésről. Ezzel kapcsolatban két dolog merül fel. Az egyik az, hogy a felhasználók egy kisebbségét esetleg kizárjuk a hozzáférésből, amiatt, hogy nem rendelkeznek olyan konkrét eszközökkel, amelyel a lakosság többsége rendelkezik. A második kérdés pedig az, hogy mennyiben igaz az, hogy ezt a szélesávú internethez való hozzáférés, mint egyetemes, egyetemes szolgáltatást bevegyük az irányelbe. Ezt azt jelenteni, hogy akkor ebből minden fogyasztó profitálhat. Persze én nem kívánom a digitális kérdés, a digital agenda fontosságát lebecsülni, ez a digitális menetrend nagyon fontos, ez dinamikus, dinamizálhatja a gazdaságot, és pozitív hathat a foglalkoztatásra. Ezt személyesen is így gondolom, a foglalkoztatási szakbizottságban is dolgozom, tehát ez számomra különösen fontos. Hadd csak most néhány számot. A bizottság azt mondja nekünk, hogy bár a széles sávú internet hozzáférések száma egyre nő, azért az a helyzet, hogy sajnos négyből egy ember él vagy használja a sávú internetet. Hát ez nem ingyenes. És miután nem, hogy nem ingyenes, hanem elég drága az internet használat, a sávú internet használat, eh, tíz emberből nyolc nem használja, hanem csak négyből egy ember használja ezt, akkor, akkor ezzel nyilván foglalkoznunk kell, és el kell gondolkoznunk, hogy miért van ez így, és nyilvánvaló, hogy beruházásokra van szükség. 245 millió eurót kellene beruházni annak érdekében, hogy Európában mindenütt 2020-ig mindenütt legyen hozzáférés a széles sávú internethez. És itt elérkezünk a második kulcóhoz, Ugye az első a szélessávú internet volt, a második kult szó pedig a finanszírozás. Természetesen nem ingyen tudjuk létrehozni ezt a hozzáférést. A kérdés az, hogy hogyan kapcsolódik mindez az egyetemes szolgáltatás koncepciójához. Hogyha valóban foglalkozni akarunk a sebezhető vagy rosszabb anyagi helyzetben lévő lakossági csoportokkal, akkor a kérdés az, hogy az irányelv rendelkezései ebből a szempontból megfelelőek-e. Lehet, hogy az értelmes szolgáltatás csak egy ok, vagy egy szempont csak, amikor a szélesávú internet hozzáférésekről és ezeknek az elterjesztéséről beszélünk ugyanis nem tudjuk még mindig, hogy minden háztatás akarná-e használni a szélesebb internetet, amennyiben ugye azt mondjuk, hogy mindenki számára ezt biztosítani kell. De most, hogy itt ülünk, talán nem tudjuk, hogy ezek a beruházások ugye talán inkább 270 millió euróra lenne szükség, mit eredményezne, és valóban olyan jó piaci körülményeket, feltételeket eredményezne, vagy esetleg ez egy nagy gazdasági terhet róna az emberekre, mert esetleg adóemeléseket is maga után vonzana. Arra is gondolnunk kell, hogy mindenképpen szükség van egy hatásvizsgálat elkészítésére, Hogyha nem tévedek, akkor ugye itt van velünk a bizottság képviselője is, és a bizottságtól várjuk ennek a hatásvizsgálatnak az elkészítését, amelynek az eredménye nagyon hasznos lenne a számunkra. Tehát 2010 tavaszáig még az volt a helyzet, hogy a bizottság megkezdte a konzultációkat a tagállamokkal, sok problémára derült fény, és a nyilvánosság, a lakosság, az állam, a szolgáltatók, az egyetemes szolgáltatók, a távközlési cégek és mások részéről is említettek problémákat. Volt elég sok közös mindenki által említett probléma is. Ilyen volt például az a felvetés, hogy a széles sávú internet valóban hasznos-e és fontos-e mindenki számára, elengedhetetlen-e kereskedelem technikai szempontból is, vagy máshogy kifejezve, hogyha a széles sávú internet finanszírozásáról beszélünk, akkor itt is ugye a best value for money, amit akarunk, az az a beruházása a lehető legnagyobb hasznot, eredményt kell, hogy hozza. Az egyetemes szolgáltatás problematikáját itt le is szeretném zárni, és most rátérnék a 112-es segélyhívószám kérdés körére. Holnap van egyébként eh, ennek a 112-es segélyhívó számnak a napja. Nem tudom, hogy eh, emiatt került -e ez a mai ülés napi rendjére, mindegy, eh, ünnepelhetünk, nem tudom, hogy meg kellene ünnepelnünk, hogy van-e, hogy létezik ez a 112-es segélyhívó szám. Miért mondom ezt? Miért vagyok szkeptikus? Hogyha például én Görögországban megkérdezném az embereket, hogy ismerik-e ezt a 112-es számot, valószínűleg mindenki nemmel válaszolna. És hogyha önök a saját hazájukban ugyanígy járnának el, azt hiszem, hogy ha erre díjat tűzünk ki, senki nem nyerné meg ezt a díjat. Tehát, hogy ünnepelhetünk-e emiatt a 112 es segélyhívó szám miatt, hát nem tudom. Azt hiszem, hogy kicsit reklámoznunk kellene ezt a 112-est. Én ezt meg is tettem, de most már kicsit leálltam ezzel, mert hogyha reklámozunk egy számot, egy ilyen segélyhívó számot, és végül minden európai ezt megismeri és használja is, hát akkor tudnunk kell, hogy egyszerűen megvan-e az infrastruktúránk, ami ezt elviselni, ezt a megnövekedett használatot és terhelést, vagy lehet, hogy kiderülne, hogyha az európai emberek fele, vagy akár mindenki mondjuk egyszerre felhívná a 112-es számot, akkor egyszerűen felkészült erre a rendszer. Szerintem ma még nem és ennyiben mindenek előtt más kérdéseket kell feltennünk, más problémákkal is kell foglalkoznunk, mégpedig a következőkkel. Mit tesznek az európai családok, illetve a tagállamok? A tagállamoknak valami nagyon fontosat kellene megtenniük a 112-es szám érdekében. Ez pedig a koordináció eh, a polgári jog területén eh, a 112-es eh, számmal kapcsolatos szolgáltatás tekintetében. Ugyanis ez nem lehet, hogy aki hívja ezt a számot, az közvetlenül nem tud beszélni a felhívott egységgel, mert néhány országban egyáltalán nem is tudják, hogy a polgári védelem, a katasztrófa védelem milyen egysége, miért felelős, nincs közöttük koordináció. Mondjuk tegyük fel, hogy kigyulladt a házam, és most Görögországból hívok, felhívom a, mondjuk Görögországban a száz számot, ez a rendőrség, és akkor én azt mondom, hogy ég a házam. Erre mi a válasz? Hogy hát ez nem hozzánk tartozik, hívja fel a tűzoltóságot. Hát ez így nem megy. Automatikusan kellene koordinálni a különböző polgári szolgálati vagy katasztrófavédelmi egységeket. Ezeket hozzá kellene kapcsolni a 112-es számhoz, hogy tényleg védjük az európai polgárokat, minden esetben, hogyha ég a házuk, vagy hogyha egy másik tagállamba utazik, például a hegyekbe, és ott eltéved, pánik tör ki rajta, nem tudja, hogy hol van, vagy megint csak egy másik tagállamban van, utazik, és hát remélhetőleg ez nem fordul elő, de tegyük fel, hogy mégis megbetegszik, nagyon súlyosan azonnal mentőt kell hívni, hogy az életét megmentsék, tehát nagyon sok olyan helyzet lehet, amikor szükség van erre a számra. 27 tagállamja van az EU-nak, és gondolom jogosan valamennyien elismerjük, hogy a nyelv mennyire fontos a történelmünk, a kultúránk szempontjából. Van egy biztos, akihez a több nyelvűség, a sok nyelvűség tartozik, és milyen jó ez, hogy én is itt most görögül beszélhetek, és ilyen gyorsan. Dániából mondjuk tegyük fel, hogy felhívom a 112-es számot. Hát nem tudom, hogyha görögül beszélek, akkor azt érti-e valaki, vagy hogy kell, tudnom kell németül, franciul, vagy, vagy angolul, németül, franciául, vagy angolul, mondjuk ezen a három nyelven azért megbírnék szólalni, de ez valóban nagy probléma. Mit csináljunk? Hogy oldjuk meg a nyelvek problémáját? A, legyen egy központ itt Brüsszelben, vagy nem, nem, nem Brüsszelben, valahol máshol, vagy más tagállamban, ahol esetleg fordítják a beérkező hívásokat vagy legyen egy olyan központ a 112-es számhoz, ahol 23 nyelven van a fordítás, és ezeket azután hozzá kapcsolják, vagy egy kapcsolódási ponton keresztül az összes tagállamban működő szolgáltatás. A kérdés az, hogy hány munkahelyet tudnak ezzel létrehozni. Pume, exauri vardia. Például ott vannak a hatórás szolgálatok, és tudjuk, hogy mennyire megsokszorozódna minden tagállamra, ez akár 150, vagy még ennél is több munkahelyet hozna létre a tagállamokban, tagállamok szerte. Persze ez nagyon jól hangzik, és mindjárt be is fejezem, elnök úr, de hát lényeg az, hogy ezért ezeken a kérdéseken is el kell gondolkozni, és most összefoglásképpen szeretném elmondani azt, hogy a 112-es számmal kapcsolatos ügy, számos információ, ami ezzel kapcsolatos, ben megtalálható a dossziékban a kollégáknak. Különböző ötletekre van szükség. Nagyon fontos, hogy meghallgassuk az összes kollégát, az összes kolléga véleményét. Aztán az oktatás és az iskola kérdésére is kitérnék, hiszen már ekkor ezeket az ötleteket, gondolatokat, ezeket a tudásokat már a gyerekek agyában el kell ültetni, hogy a jövőben, amikor szükségük lehet rá, akkor tudják. Aztán a turistáknak adó, inf, adandó információkba is ezeket a dolgokat be kell venni. Aztán a polgári védelem és az adminisztráció honlapjai. Ezek is olyan területek, ahol, vagy olyan helyek, ahol lehetne öm, népszerűsíteni ezt a számot. Aztán visszatérve a tehát 112-es szám és a széles sáv az összekapcsolható abból a szempontból, hogy minden ország növekedéséhez ez a kettő hozzá tud járulni. Természetesen nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozzuk a költségeket az intézkedések hasznosságával. Elnök úr, azzal szeretném befejezni, hogy nagy-nagy érdeklődéssel fogom hallgatni a kollégákat és az árnyék jelentéstevőket. Ez nem Szilvana Rapti saját kezdeményezésű jelentése, hanem az EU, a, az Európai Parlament IMKO szakbizottságának a saját kezdeményezésű jelentése, ezért kérem a kollégákat, hogy kollektív munkát végezzünk, hogy a lehető legjobb eredményekre jussunk, és szeretném megköszönni az elnök úrnak, hogy hagyott befejezni engem. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezt a nagyon átfogó bevezetést. Mi is nagyon várjuk, hogy együttműködhessünk önnel, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó kezekben van ez a dosszié. Nincs sok időnk, ezért arra szeretném ösztönözni, hogy ebben az első eszmecserében az árnyékjelentéstevők legyenek rövidek, vezeti asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Rápti asszonynak is. Megpróbálok majd két pontban reagálni. Először a segélyhívó számról szólnék. Amikor egy évvel ezelőtt az Euróbarométer megkérdezte az európaiakat arról, hogy milyen számokat hívnak veszélyhelyzetben, csak 25%-uk válaszolta azt, hogy a 112-est hívja. Ez a szám 1992 óta létezik, ha jól tudom, több tagállamban is. 61 volt a válaszadók száma, akik pozitívan válaszoltak Csehországban, és tizenvalahány ö, Olaszországban, tehát óriásiak a különbségek, de tökéletesen egyetértek az előadóval, hogy erről a nagyon fontos szolgáltatásról tudatosabbaknak kell lenniük az állampolgároknak, ezért az Európai Bizottságnak is kell erőfeszítéseket tenni, hogy ez a szakadék csökkenjen. Ön elmondta, hogy a tagállamoknak is nagyon fontos feladatai vannak itt, de mi nekünk képviselőknek is nagyon fontos szerepünk van, hiszen például pont ma ünnepeljük ennek a, a számnak a napját. Nagyon gyakran élet-halál kérdés az állampolgárok számára, hogy tudják-e, ismerjék ezt a számot. Az infrastruktúra létezik, de nem használják eléggé a számot. És amikor végig tekintjük a tagállamokat, azt látjuk, hogy néhány országban nagyon jól látható, és jelen van az információ, más országban hiányzik, és az emberek nem is tudják. Én már gyakran használtam ezt a számot, de mindig annak az országnak a nyelvét használtam, ahol éppen voltam, de mindig működött a dolog. A másik, mi is egy egyetemes szolgáltatás, mi ennek a definíciója? A 112-es előfeltételei, szám előfeltételei benne vannak a 2002-es egyetemes szolgáltatásokról szóló irányelvben, a módosító indítványokat, módosításokat 2009-ben elvégeztük. De szerintem ezt a lehetőséget most ki kell használnunk arra, amikor megfogalmazzuk ezt a jelentést, hogy új jogszabályt kérjünk erről a területről, hiszen napra készé kell tenni az állampolgárok igényei és elvárásai szerint. A mai életünkben a technológia folyamatosan és nagyon gyorsan változik, fejlődik. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian egyetértünk, hogy az alacsony roaming költségek és a széles sáv, különösen a széles sáv egyetemes szolgáltatásnak kellene, hogy tekinthető legyen, és az irányelvben definiálni kéne, mint a minimális kötelezett, kötelezően nyújtandó szolgáltatást, amihez minden felhasználónak jó hozzáférése kell, hogy legyen. Olyan áron, amit meg tudnak fizetni. De nem szabad, hogy ez versenytorzuláshoz vezessen. Biztos vagyok benne, hogy mind egyetértünk abban, hogy ez relevánsabb, mint valaha a jelenlegi gazdasági körülmények között. Az egyetemes hozzáférés a jó minőségű széles sávhoz megengedhető áron, ez ez muszáj, ezt muszáj elérnünk ahhoz, hogy Európának esélyt adjunk arra, hogy fel a gazdasági válságból, Öm, azt kérte az elnök úr, hogy legyek rövid, úgyhogy azt hiszem, hogy itt abba is hagyom. Az ön döntése volt, mondja az elnök. Én éppen Style asszony csokoládéjaival el voltam terelve, de reméltem, hogy a pódiumra is fölhoz egy pár kockát belőle, de úgy látom már nem maradt. Minden esetre köszönöm szépen. És én magam is jel, lejegyzem néhány gondolatát, mert azt hiszem, hogy nagyon is érvényesek. Panava asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy mi ösztönöz bennünket arra, hogy ilyen hosszan beszéljünk. Csütörtök délután van, és itt jogos, jogalkotási tervezetet akarunk egy ilyen, ö, ha nem, nem ilyen bonyolult és lényeges témákról beszélnénk, akkor ö, el is alhatnánk csak fel akartam kelteni a, az érdeklődését a képviselőtársaimnak. 112-ig relatíve, a 112-es szám használata eddig elég sikeresnek nevezhető. Európai és nemzeti szinten is nagyon sokat kell még tenni annak érdekében, hogy többen tudjanak erről a számról, ahogy a kollégák is mondták. Vannak olyan tagállamok, ahol az emberek nem csak, hogy nem tudnak róla, de még csak nincs is lehetőségük, sem is tájékoztatták őket arról, hogy használhatnák ezt az új számot is, és nem csak a régieket. A, hat, nem csak a polgári védelem, katasztrófa védelem szempontjából fontos ez, hanem a hatékonyság és a költséghatékonyság szempontjából is. Biztos lehet még olyan változtatásokat hozni, amikkel még hasznosabbá és hatékonyabbá tehetjük ezeket. Új technikai kihívások fognak fellépni, amikor megpróbáljuk interoperábilisá tenni ezeket a rendszereket, és ezeket csak további konzultációs együttműködés köztheti le. A nyelvi kérdés valószínűleg szintén fontos, de figyelembe kell vennünk a költséghatékonyság szempontját is. Vannak olyan tagállamok, ahol nagyon sok a turista, és ott lehet, hogy tényleg problémát jelent ez. Viszont vannak olyan más országok is, ahol rengeteg különböző nyelven dolgozó embert alkalmaznánk, akkor lehet, hogy csak évente egyszer-kétszer használnánk ki ezeknek az embereknek a tudását, fizetjük őket egész évben, és akkor kapnak három hívást. Lehet, hogy olyan megoldást lehetne találni, hogy sok nyelvet beszélő embereket alkalmazunk, de aztán az is drága. Érdemes elgondolkozni, hogy mikor, esetleg van-e olyan évszak, időszak az évben, amikor hasznos több nyelven beszélő kollégákat alkalmazni, máskor fölösleges, stb. Aztán az állampolgárok védelme és az, hogy gyors választ adjunk nekik nem csak a telefonon keresztül, hanem szolgáltatások szempontjából is veszélyhelyzetben. Szerintem ez a lényeg az, hogy gyorsan választ kapjanak, udvariasan, és bizonyos esetekben tehát udvariasanak bán, udvariasan bánjanak velük, bizonyos esetekben adhassanak nekik akár tanácsokat is. Tehát, hogy az, aki felhívja ezt a számot, az a megfelelő segítséget megkapja. Ezért nagyon fontos az egész szolgáltatás végrehajtását körüljárni. Az azt is vizsgálni kell, hogy mennyi idő telik el a telefonhívás és a, az, a szolgáltatás megérkezése, mondjuk a tűzoltók megérkezése között. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a 112-es és az egész vészhelyzet lánc nagyon fontos az állampolgárok védelme szempontjából, Hadd mondjam el még végül az én országom példáját nem akarok nem diplomatikus lenni, úgyhogy a saját országomból idézem ezt a ö, példát. Tehát nagyon jó a technikai fejlettsége a rendszernek, de a call center és a szolgáltatások megindulása között még mindig nagyon hosszú idő telik el. Néha a korrupció miatt, néha nem jó a szervezés, és igazából ez, ezek a problémák az egész rendszert kompromittálják. Nagyon fontos, hogy ezeket az akadályokat megvizsgáljuk, és legyen egy javaslat, amiről tudjuk, amiből kiderül, hogy hogyan lehet ezeket a nehézségeket leküzdeni. Tudjuk, hogy különböző a fegyelmezettségi szint, különböző a kultúra az országokban, nem csak a fogyasztók, hanem a szolgáltatás nyújtói szempontjából is. Ezeket a dolgokat is érdemes végig gondolni, hirtelnyében elsőre ennyi. Köszönöm ezeket a nagyon kiváló szakértői nyilatkozatokat. Rúle asszony. leszek. Nem foglalkoztam még mélyebben a kérdéssel. Nem vagyok benne annyira járatos, mint az előttem szólók. Nagyon nagy várakozással nézek az elébe azonban, hogy mi jön ki belőle. Well, perhaps um, I'll allocate magamnak is rövid időt szánok, és még az órát is beindítottam, hogy látható, látható legyen, hogy csak saját magam ellen vagyok diszkriminatív. Na, lényeg az, hogy megpróbálok gyors lenni. Különböző témákról is szeretnék beszélni. Az egyik az egyetemes szolgáltatás. Korábbi tapasztalataim alapján ez az, ami engem legjobban érdekel. És csak annyira szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy a, már 1999-ben elkezdtem dolgozni az egyetemes szolgáltatások és a felhasználók jogairól szóló irányelven. 99 óta vagyok tehát itt, ez még másokhoz hasonló, hasonlítva lehet, hogy relatíve rövid időszak, de akkor sikerült definiálni az egyetemes szolgáltatást, és azt mondtuk, hogy ez azt jelentse, hogy az embereknek lehessen otthon fix, tehát vonalas telefon vonaluk, ha kívánják. És ez lehetőséget nyújt neked arra, nyújt nekik arra, hogy a szükség esetén faxot kapjanak, vagy 300 alány kilobitás internet hozzáféréshez segítse hozzá őket. Tehát ez nagyon kicsi száma a mai 30 megabájthoz képest, ami általános. A az egyetemes szolgáltatásról szóló jogszabály tehát már ennyire régi, és a mai célokat már nem szolgálja. Megmaradt, de hát már nagyon elévült. A második része ugyanis olyan intézkedéseket tartalmazott, amelyekkel biztosítani lehetett azt, hogy azok az országok, amelyek teljesen jogosan, tökéletesen átfogó egyetemes szolgáltatási kötelezettséget akartak biztosítani, tehát, hogyha valaki akart vonalas telefont, akkor bárhol, bármilyen távoleső területen lakott is az országban, ellátták ezzel a szolgáltatással és ezeknek az embereknek a telefonhoz való hozzáférését a többiek támogatták. Erre volt egy alap, amiben mindenki befizetett de aztán kiderült, hogy néha manipulálták ezeket a pénzeket, 30 ország, vagy harmadik országok pedig azt akarták megakadályozni, hogy kívülről más szolgáltatók jöjjenek be. Az egyetemes szolgáltatás alapot általában mindig az országnak a legjelentősebb szolgáltatója tudta felhasználni. Most azt azon kell elgondolkoznunk, hogy az egyetemes szolgáltatás mit jelent az új kontextusban. Ha megnézzük az adatokat, akkor legtöbbünknek több mint egy mobiltelefonja van. Ez nem, minden, nem jelenti azt, hogy mindenkinek van mobiltelefonja, de a jelen pillanatban a mobiltelefonok korszakában szinte a teljes társadalomban minden rétegben eloszlik a telefonhasználat díja. És hogyha az egyetemes szolgáltatás most már nem azt jelenti, hogy a gyerekek bekerüljenek a piacra, hiszen legtöbben azt láthatják, hogy a gyermekeik vagy a, a barátok gyermekei már nem által, vonalas telefonnal rendelkeznek, hanem a fő kommunikációs eszközük a mobiltelefon, és vannak esetleg idősek, akik nem használnak mobiltelefont, ők azok, akik inkább függnek a vonalas telefontól. Nos tehát, az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv az a vonalas telefon fülkéket is érintette, ezeket már gyakorlatilag nem használják, bár nagyon szépen néznek ki a tájban, de már nem annyira hasznosak. Tehát a fogyasztói szempontból világosaknak kell lennünk, és újra kell gondolnunk mindezt. Az egyetemes széles sáv kérdése Gondolkozzunk el ezen is. Az európai kormányok már elfogadtak célokat az univerzális, vagy az egyetemes szélesebb biztosítására, és az Európai Bizottság menetrendjében is szerepelnek erre vonatkozó intézkedések. De ami világos az egyetemes szolgáltatási irányelvből az az, hogyha valamilyen mű definíciót akarunk ö, megfogalmazni, akkor mire ez a dokumentum, mire a jogszabály hatályba lép, addigra az már elavult lesz, mert annyira gyorsan változik a digitális világ. És az emberek a széles sávhoz, az internethez teljesen más módokon jutnak hozzá. Most már mobiltelefonon is hozzá lehet jutni egész jó minőségű internethez, aztán ott vannak a hordozható komputerek. Úgyhogy igazából a vonalas és a, a vezeték nélküli ellátás közötti különbségtétel is nagyon fontos lesz. Mindazonáltal tudjuk, hogy vannak olyan országok, ahol vannak finanszírozási mechanizmusok, és én is úgy gondolom, hogy kell, hogy legyen valamilyen alap, valamilyen bizonyíték, vagy biztosíték arra, hogy ezt ne versenyellenes módon használják fel. A nemzeti telekom szabályozó hatóságok, amelyek 1999-2000 körül jöttek létre, már is rendelkeznek hatáskörrel, hogy ezt megtegyék. Hogy az vonatkozó jogszabályok mennyire központosítandók, ez kérdés. De a távközlési szabályozók vagy kötelezik a szolgáltatókat arra, hogy biztosítsák az egyetemes szolgáltatást, de hát 99-ben teljesen máshogy nézett ki az ő hatáskörük is, mint amire most van szükség. Úgyhogy szerintem most egyszerűsítésre ke- kell gondolnunk, és azokra a dolgokra összpontosítanunk, amik tényleg fontosak, és amelyeknek meg kell felelniük a tagállamoknak. És gondoljunk arra a munkára is, amit a szabályozók már elvégeztek duplázódjon meg a munkájuk, és ne végezzünk el kétszer fölöslegesen munkát. Kedves kollégák, nagyon fontos pontokat hallottunk, de én még egy dolgot szeretnék felvetni, amiről már nagyon sokat vitáztunk 99-2002-ben ebben a szakbizottságban, illetve a 2009-es felülvizsgálat során, amiért én voltam a fe- felelős. Ez a hívóhely. Tehát a, a, a hívóhely szerint legyen megadható az, hogy ki válaszol arra a telefonhívásra. Szerintem nagyon fontos ezen elgondolkozni, és nem tudom, hogy Paunava az, hogy nagyon szakértő ő erről mit gondol, de szerintem ez egy életmentő technológia lehet, amelyet be kéne vezetni mindenhol, csak úgy, mint az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek más aspektusait, amit említettek. Már sok országban vannak jól bevált számok, segélyhívó számok, amit az emberek már tudnak. És szerintem az 112-nek e- ezeket nem szabad felváltania, hanem mind a kettőnek párhuzamosan kell léteznie. De a korábbi szabályozás szerint, hogyha most átmegyünk egy másik országba, akkor kell, hogy kapjunk egy az SMS-t, amely tájékoztat minket arról, hogy a 112-es az működik -e abban az országban is uh, shadowing, so I'll give him uh, uh, a final conclusion, and then I'll... Azt hiszem ennyi elegendő összefoglalásképpen, és akkor most uh, megadom Ratti asszonynak, aztán Mayer úrnak a szót, hogy összefoglalják a lényeget. Köszönöm elnök úr a szót. Köszönöm azt, amit elmondott. Nagy átfedés van véleményeink között, tehát nyilván modernizálni kell a jogszabályokat is a digitális, digitális agenda kapcsán, és a bizottság aktívan dolgozik a szélesávú szolgáltatások univerzális tételén, ahogy ön is elmondta, én sem tudom még, hogy szükséges-e egy kötelező európai szintű szabályozás, mert hát például ugye Hollandiában a vidéki területen csak 77%-os a lefedettség, illetve ott 77%-os, máshol esetleg pedig nincs ilyen. Tehát ne adjuk föl az univerzális szolgáltatás igényét, de egyelőre még csak ott tartunk, hogy el kéne dönteni, hogy hogyan jussunk el ide, milyen módszerekkel. Egyetértek azzal is elnök úr, amit mondott, hogy a hívás lokalizáció nagyon fontos dolog. Én még soha nem kaptam a mobiltelefonomra olyan üzenetet, hogy a 112-es szám, ha átmegyek a határon, akkor most működik-e vagy sem, pedig jó lenne erre felhívni mindig a határon átmenők figyelmét. A Hollandiában például sajnos van visszaélés is ezzel. Gyerekek felhívják a 112-t, és háromból egy rossz hívás, valaki viccelődik, vagy csak kipróbálja a számot vízből, tehát ezzel is számolni kell. Hollandiában a rendőrség azonnal megpróbál fellépni azzal szemben, aki visszaél a számmal, ezért is érdekes szempont a hívás lokalizáció kérdése más országokban a 999-es az ilyen általános hívószám, és ez kicsit zavart kelt. A nemzeti hagyományok szépek, és valóban, hogyha az emberek hozzászoktak valamihez, akkor nem könnyű az átállás. Aztán a, a meglévő anyagokból kiolvastam, hogy Európában még igenis vannak olyan szigetek, ahonnan nem lehet hívni a 112-es számot, illetve nem pont ugyanazt a szolgáltatást biztosítja a 112-es. Ezen is lehetne még valamit javítani. Köszönöm. Májer úr, most kapja meg a szót, parancsoljon. Hol? Gute und eine wichtige Sache. Jó a 112-es szám, de nem eléggé ismert, és ismerté kéne tenni, ugyanakkor a nyelvi különbségek miatt még korlátai vannak az univerzális tételének, univerzális tételének. Konkrét példák. A három, három legtöbb ö, ö, <laughs> nemben, nyelvben jót jelent. A 9-5 az Európa napot jelent. A 0815 Németországban uh, is valamit jelent. Aztán 20-20-20 az EU uh, programjának a, a neve, és 27 tagállam van. Tehát vannak ilyen bűvös számok, és jó lenne valami kis rigmus kitalálni, ami rímel minden nyelven, és a 112-es számot megjegyezhetővé teszi. Igen, érdemes lenne erről politikai vitát kezdeni. Az ön javaslata micsoda? Amióta Styler asszony ajánlatát hallottam, mindenki itt most egy kicsit mosolyog, pedig komolyan kell venni ezt a témát, megpróbálok rövid lenni. Igaza van elnök úrnak, ugyanakkor ahelyett, hogy arról beszélünk, hogy, hogy beszélünk, beszélünk, beszélünk, ahelyett inkább követelnünk kéne, hogy egy eredménytáblát állítsanak össze arról, hogy az egyes tagállamokban hány ember ismeri, használja a 112-est, és a jó és rossz gyakorlatokat egymást össze kéne vetni. Franciaországban például a 112-t hívja valaki, ahol a rendőrségnek, tűzoltóságnak saját száma is van külön, általában azt mondják be a 112-es sen, hogy hívja föl a 17-est. Tehát ez nem működő szolgáltatás még így, és minden országban egy kicsit másképp van ez, és ha ezt egymás mellett látnánk statisztikailag összeállítva, hogy hol mennyire működik, akkor tudnánk erről érdemben beszélni. Túl sokat beszélünk, anélkül, hogy tudnánk, hogy mi a helyzet. Turner úr röviden össze tudja foglalni, amit akar mondani, vagy inkább lemond róla? Mindenkinek van véleménye. Most, hogy kevés az időnk, igen. Csak annyit akartam mondani, elnök úr, miután belehallgattam ebbe a vitába, hogy a 112-es az egy nagyon jó kezdeményezés. A gond az csak vele, hogy nyelvileg nem tehető univerzálissá. Meg lehetne szerintem mégis oldani ezt a problémát, egész egyszerűen, ha az Unió egyik országába beutazom, és a saját nyelvemen akarok majd beszélni, hogyha bajba kerülök, akkor tudom, hogy drága dolog a tolmácsolás, de előre lehessen kiválasztani azt a nyelvet, amin majd hívhatom a 112-est. Vagy a mobil, mobiltelefonomon jelenjen meg egy olyan szám, ahol egyből azt a nyelvet használják, amin én hívni akarom őket. Tehát beírom, hogy én spanyolul szeretnék beszélni, és kapok egy számot, amit felhívhatok, anélkül, hogy a 112-esen kéne keresztül mennem, míg megértik azt, amit spanyolul mondok. Tudom asszonynak adom meg a szót most. Annyira kevés az időnk azt mondja, hogy nem mertem jelentkezni, de jó most akkor, ha külön szólít, akkor mondom. Van itt ugye bizottsági képviselő. Igen, a nyelvi kérdés nagyon fontos kérdés a 112 kapcsán. a 112 óriási eredmény már eleve, és létezik már ilyen eredménytábla, amit a kolléga hiányoz, hiányol. Már felmérték azt, hogy mely országokban milyen hatásfokkal működik a dolog, hány ember ismeri, hány ember használja, és hol van hívás lokalizáció, hol nincs. Arra szeretnék még hivatkozni, amit a mobil és fix telefónia kapcsán mondott el elnök úr. Szabad? Röviden, Malcolm, te te lesz pont, és neked akarom ezt intézni, ezt az üzenetet. Fel kéne már, a roaming díjakat fel kéne már számolni. Pláne a, a, akkor, hogyha minket hívnak a mobiltelefonunkon, hogy az is pénzbe kerüljön, ez botrány. Tehát a két dolgot közelíteni kéne egymáshoz, ugyanezt kéne az adatroaminggal is csinálni, Oké, okay, hogy a mobil, mobiltelefonommal hozzáférek az internethez, de annyira drága, hogy nincs kedvem használni. Igen. Jó, hát most már nagyon kifutottunk az időből. A kollégák tájékoztatására mondom, hogy az Európai Bizottság is megerősítette, hogy hamarosan lesz, egy, vagy már van is egy munkaanyag, anyag, amely tavaly május 16-án készült a 112-es szám használatáról, és ezt mindenki megkaphatja, akinek például a nyelvi kérdéssel vannak gondjai. Most Adam Monti úrnak adom meg a szót, és Terevá úrnak, akik a 112-es szám szakértője bizottságnál, és kérem, hogy röviden reflektáljanak arra, amit a képviselők itt felvetettek. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Nagyon örülök annak, hogy azt látom ebben a bizottságban, hogy most új minőségemben újra itt lehetek a telekomos szakemberként, és az univerzális szolgáltatás témában az Európai Bizottság 2009-es telekomos csomagjában már széles körű vitát folytatott arról, hogy mik lehetnek az univerzális szolgáltatások, és ide tartozik a széles sávú internetszolgáltatás is. Tavaly is volt vita erről, márciustól májusig intenzíven, és számos elképzelés született ezen eszmecserék során, de nem sikerült konszenzusra jutni a tekintetben, hogy melyik a helyes megközelítés. Nagyon sokféle elképzelés van. Van, aki azt mondaná, hogy, hogy a régi típusú telefonálást, a részdrótosat egy, meg kéne, mint olyat szüntetni. Van, aki azt mondja, hogy úgy lehetne kiváltani a régi vonalas telefonokat, hogyha olcsóvá, univerzálisra tennénk a széles sávú internetet. A konzultációból az derül ki, hogy a tagállamok általában nem szívesen változtatják meg a jelenlegi rendszereiket, és az univerzális szolgáltatásokat csak megfelelő biztonsági garanciák mellett hajlandók korlátozott területen érvényesíteni, és még abban sem egységesek, hogy mit értenek az internet hozzáférésem. Három dolgot szeretnék elmondani, mielőtt kiszállok. A hatáselemzések zajlanak. Most is van folyamatban ilyen tanulmány, és próbáljuk levonni a, a politikai játékterünk határait ezekből a, felmérésekből, hogy mit lehet európai szintre emelni, és mit nem. Eddigi tapasztalataink alapján úgy tűnik, hogy a széles sáv univerzálissá tétele nagyon drága dolog lenne, különösen olyan országokban, ahol a széles sávú szolgáltatás kiépítettsége még nagyon alacsony. Tehát óriási beruházást igényelne egyes országokban, régiókban, és egyes országok számára ez elviselhetetlen lenne. Aztán Rapti asszony is említette, hogy nagy a szakadék a lefedettség és a használtság tekintetében, ugyanis eh, sokakat nem is érdekel a digitális eh, szolgáltatás. A társadalom nagy része eh, nem érdeklődik ez iránt, és hiába tennénk univerzálissá a broadbandet, sokan nem használnák továbbra sem mert nem akarnak, nem tudnak vele foglalkozni, ugye főleg az idősebb körülök, korúak. Tehát itt társadalmi problémák is vannak a háttérben, nem csak pénzügyi jellegűek. Végül pedig az a rugalmasság, ami abból adódhatna, hogyha ezt a 2009-es csomagot tényleg megvalósítjuk, ez nyilván jó dolog lenne, de a rugalmasság kockázatokat hozna magával, előfordulhatna, hogy a széles körű, széles sávú szolgáltatás fogalmát minden tagállam újra definiálna, rosszul definiálna, nem egységesen definiálná, és nem érné meg a telekom cégeknek befektetni. Ezért lenne szükség persze ennek a területnek is az európai szintre emelésére. Részletelem a kollégának adom meg a szót, vagy hát adom át, ha elnök úr is egyetért. Igen, köszönöm. Ami a 112-vel kapcsolatban felmerült itt, az számunkra ismert probléma. Minden évek óta küzdünk szinte valamennyivel. Nagyon sok előrelépés történt persze már. A 112 most már azért minden országban elérhető a bizottság monitorozza a végrehajtást, a keret irányelv alkalmazását, és a feltételek teljesülését. Egyes országokkal szemben már jogsértési eljárást is indítottunk. Ennek köszönhetően javul a helyzet, de még mindig vannak fehérfoltok, nagy problémák például nem mindig elérhető a roamingon keresztül a 112, tehát egyes helyeken mobiltelefonnal nem hívható, ez például egy kihívás. De a fő kihívás az, hogy a lakosság mennyire tudja, mennyire használja ezt a számot, és a kommunikációs kampányok ellenére még négy európai polgárból három még mindig nem tudja, hogy mire való a 112-es, és így aztán nem is használja. A bizottság rendszeresen felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek valamit a szám ismertsége érdekében, tájékoztassák a lakosságot, és mi magunk is tesszük ezt európai szinten. Például ez a 112 hívószám, 112-es hívószám napjával is ugye megvalósul. De az EU joganyagát ugye a tagállamoknak májusig át kell ültetniük végképp, és az új követelményeknek meg kell felelniük. Ez például azt is jelenti, hogy minden fogyatékos embernek is garantálni kell a hozzáférést, főleg nekik, és ezeket a tartalmakat a tagállamokkal folyamatosan áttárgyaljuk és próbáljuk elérni, hogy érvényesüljenek. A korábbi követeléseink behajtása is folyik, de sajnos még mindig nagy a ö, gond, és a legnagyobb kihívás a tudatosság, a tudatfejlesztés. Nincs túl sok időnk, Latti asszony, kíván valamit esetleg röviden az időtervről mondani. Igen, nagyon rövid leszek távirati stílusban, elnök úr. Köszönöm valamennyi kollégának a megszólalásokat, ötleteket, javaslatokat, egyéb inputot. Következőt kívánom csupán immár elmondani. Írásban is, e-mailen is küldjék meg nekem a javaslataikat, ha kérhetem. Mindenre nyitott vagyok és aki együtt akar velem működni a jelentés megírásában, már eddig is sokakkal egyeztettem, akkor az keressen meg. Ha már az információról van szó, akkor legalább mi legyünk egymással szemben nyitottak. Ahol komolyan vették a dolgot, ott működik a dolog. Például az iskolákban van már ilyen mondók, amit a kollega úr kifogásolt, hogy nincs. Például az iskolákban azt tanítják, hogy egy számmal egy orron és két szemen, jegyezzem meg, hogy egy-egy-kettő. Nagyon jó kis mondóka ez. Köszönöm mindenkinek a megnyilvánulást. Két rövid megjegyzésem lenne két szóban fogalmazom azt meg a két problémát, széles sávú szolgáltatás és finanszírozás. Ha most mindenki figyel, mondja az elnök, akkor az következik, hogy most február 28-án küldjük a véleménytervezetet minden nyelven, aztán 21-22-én márciusban lesz még egy eszmecsere, április 11-én meghallgatást tartunk, és Május 25-ig lehet benyújtani módosítókat, és akkor véglegesedik a dolog. Köszönöm. Nagyon elszaladt az idő. Korhala asszonynal beszéltem, és abban egyeztünk meg, hogy nem lesz ugyan nagy vita a témáinkról, az övéről, meg az enyémről. Hagyjuk, hogy más véleménytervezetek most prioritást kapjanak a mai délutánon, tehát én is és Korhalasszony is majd vissza fogjuk magunkat a saját témáink kapcsán. Most Hans Péter Mayer úrnak adom meg a szót, véleménye bemutatása céljából a, a jogi bizottság részéről a fogyasztók és a vállalkozók javára szolgáló európai szerződés jog felé történő előrehaladás szakpolitikai választási lehetőségeiről témában. Tudom, hogy ő mindig nagyon röviden beszél, úgyhogy számítok rá most is. <clears throat> Köszönöm szépen, Balkan. Kedves kollégák! Röviden szeretném bemutatni a véleményemet, amelyet önök is eh, megkaptak. Az európai szerződés és jogra vonatkozik, két oldalas az egész, mint látják. A legfontosabb pontokat ebbe így bele tudtam írni. A módosító indítványok kapcsán még lehetnek persze módosítások. Nagyon sok mindenkivel konzultáltam, különböző országok beliekkel, sok álláspontot meghallgattam, Valisz asszonynal, a Juri főjelentéstevőjével is találkoztam, és az ECO jelentése is rendelkezésre áll január vége óta. A német Bundesrat, a német Bundestag is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, kicsit eltérő tartalmú állásfoglalást fogadtak el, és gondolom kollégák, önök is a saját országaikból kaptak nagyon eltérő információkat erről. Európai képviselők eh, meg kell, hogy próbáljunk állást foglalni egy olyan európai szerződés joggal kapcsolatban, amit szeretnénk létrehozni itt Európában. Egyetlen egy európai jogi instrumentumról lenne szó, amely összefogná a ma sok területen külön-külön szabályozott jogszabályokat, és leegyszerűsíteni az egész kötelmi jogi rendszert. Szeretnénk tehát egy szerződéses rendszert létrehozni, amelyben a fogyasztó megtalálja rá vonatkozó előírásokat. Ma ez elég nehéz van egy adásvételi szerződésekre vonatkozó irányelv, azután a fogyasztói szerződések félrevezető záradékai, van egy távértékesítés irányelv, egy az üzlethelyiségen kívül kötött üzletekre vonatkozó, vagy házoló ügyletekre vonatkozó irányelv. Tehát hogy tudja ezt már egy szegény fogyasztó áttekinteni? Ezért szeretném leszögezni, ez az új jogi keret egy célkitűzés, egy szerződéses egy jogi rendszer szeretnénk létrehozni, amelyben észszerűen összefogjuk a B2B és B2C szerződéseket. Azt hiszem, hogy az első lépést már megtehetjük eh, ebbe az irányba, azaz létrehozunk ezt a 28. rezsimet. És ezzel létrejöhet egy közös eh, rendszer, amelyben nincsenek bizonytalan jogi kifejezések, hanem minden egyértelműen definiálva van. Először opcionálisan határon átnyúló esetekre lehetne alkalmazni ezt az európai szerződéses jogi rendszert. A tagállamok nagyon szkeptikusak e tekintetben. De hogyha be akarnák vezetni, a, alkalmazni akarnák ezt az új jogi keretet a saját belső jogukra is, ez mindenképpen üdvözlendő lenne. Ügyelnünk kell arra is, hogy az alkalmazás során az egész rendszert alkalmazzák, azaz ne csak mazsolázgassanak a tagállamok, vagy mindent, vagy semmit. A fogyasztóvédelem mindenütt jelen kell, hogy legyen, de különösen a fogyasztóvédelemnek az a része, Eh, ami azzal függ össze, hogy a fogyasztó választhasson, eh, tehát akár európai, akár nemzeti jogi instrumentumot akar eh, választani, ezt megtehesse megfelelő információk és felvilágosítások alapján. A legfontosabb az, hogy jöjjön létre egy olyan szerződéses rendszer, ami egyszerű, világos, átlátható, felhasználóbarát és érthető kell, hogy legyen. Semmiképpen nem szabad, hogy jogbizonytalanságot eredményezzen, vagy a megfogalmazás olyan bonyolult legyen, hogy ne értsék meg az emberek. Ez egy nagyon nagy feladat, hogyha hát így megnézek európai jogi szövegeket, jogszabályokat, helyenként ezek elég értetetlenek, tehát át kell fogalmaz, egyszerűen kell fogalmazni őket. A teljes harmonizációra vonatkozóan a bizottság úgy ítéli meg, hogy ez jelenleg nem opció, nem alternatíva, nem jutottunk el még idáig itt Európában. Ezért a javaslat erre a 28. rezsimre vonatkozik, opcionálisan felhasználva, ami egy jó első lépésnek tekinthető. Sok kérdést kap még majd az Európai Bizottság, amelyekre nyilván választ fog adni. Itt például újra és újra felmerül az a kérdés, igaz-e az a feltételezés, hogy sok fogyasztó egyszerűen nem is tud választani eh, vásárlási lehetőségek közül, mert ott egy másik tagállamban más a jogrend, vagy esetleg mégis inkább a nyelvi akadály ennek az oka. Tehát sok ilyen hasonló kérdést fel kell még majd tennünk, és részletesen eh, ezekről a vitát le kell folytatni. Érdeklődéssel várom a kommentárjaikat, eh, a módosító vagy kiegészítésre vonatkozó indítványaikat. Nagyon köszönöm, Mayer úr! szeretném felidézni, Tyler asszony és azt hiszem Schmidt úr is itt van, mint tevő, csak nagyon messze ül a többi liberálistól, valóban a parlament közepén foglal helyet Schmidt úr. Ruler asszony, én helyettesítem Fox urat, és Xavier úr nincs itt. Először tehát Styler asszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek a beszámolót. Mayer úrhoz hasonlóan én is sok érintett féle partnerrel tárgyaltam, konzultáltam. Érdekes dolog az, hogy sokan a javaslat ott ellenzik. Szinte soha nem tapasztaltam még, hogy mindenki, aki hozzám jött, London, a City of London-tól kezdve a fogyasztóvédelmi szervezeteikig mindenki tulajdonképpen ellenvetésének adott hangot. Szeretnék feltenni néhány kérdést a bizottságnak. Véleményem szerint az első dolog, ezzel a javaslattal kapcsolatban egy hatásvizsgálatra lenne szükség, és költséghaszon elemzés is kellene, hogy készüljön. Az Egyesült Királyság beli fogyasztóvédelmi szervezetek felvették velem a kapcsolatot, és elmondták, hogy egy kutatásuk szerint a fogyasztók 72%-ét megkérdeztek, azt mondta, hogy számára az ár a legfontosabb, amikor egy web oldalon, tehát dönt, hogy elektronikus módon vásárol valamit egy EU-beli eh, cégtől, és csak 20%-ban eh, érdeklik a más feltételek. Azt hiszem, hogy nekünk itt az alapvető feladatunk a fogyasztóvédelmi irányelvvel kapcsolatos munka, sok a javaslat, zöld könyv ezen a területen, és a szerződéses jog területén, és még sok munkára van szükség, mielőtt véglegesíteni tudjuk a parlament végső álláspontját a fogyasztóvédelmi irányelvvel kapcsolatban. Ez kicsit furcsának tartom ezt. Az EU kötelmi vagy szerződéses jogban változtatásokat hajtunk végre az e-kereskedelem és több más jogszabály alapján. Tehát gyakorlatban nem látom, hogy ez az opcionális alkalmazás mit jelent majd a gyakorlatban ez lehet, hogy megfogalmazási kérdés is. És a Roma egy kapcsán megmaradunk-e a kötelező követelmények mellett. A másik kérdés a nemzeti okhoz fűződő viszony. Szerintem sokkal több a kérdés, mint a válasz. De fontos, hogy ezeket megvitassuk, fontos, hogy legyen vita, és örömmel várom, hogy mit mond meg a bizottság erről. Köszönöm szépen, Tyler asszony, és a csokit is hagy köszönjem meg amit azt kérte, hogy a, belga elnökségtől kapott, és nagyon kedvesen felajánlotta az egész bizottságunknak. Schmidt úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Egy nagyon érzékeny kérdés. Ezért keres minket mindenki, kormányzatok, fogyasztóvédelmi szervezetek és Egyetértek a raportőrrel, és Mayer úr szerintem jó munkát végzett. Diana Wallis-szal természetesen én is felvettem a kapcsolatot. És többé-kevésbé szerintem ugyanazt gondoljuk, egy irányba haladunk. Eh, Snyder asszony eh, talán egy kis eh, plusz szint visz a dologba, hogy mindenki ellenzi. Ugye mindenki azt mondta, hogy ellenérveket hozott fel. Van, akik azt gondolják, hogy túl gyorsan haladunk. Hát igen, szerintem már mióta én a parlamentben képviselő vagyok, foglalkozunk ezzel. Vannak, akik azt mondják, hogy nincs erre szükség, és ezzel sincs semmi probléma. Én azt gondolom, hogy nekik az ilyen vélemények hangoztatóinak nincs igazuk. Nekem tetszik az az elgondolás, hogy nem akarunk mindent harmonizálni, mindent összeömlesztve, és azt mondja, hogy akkor ezt most így kell csinálni, hanem egy opcionális, egy lehetőséget kínálunk fel. Ez a 28. rezsim, ami miről beszéltek. Lehet, hogy majd Horvátország szomorú lesz, hogyha ezt hallja, de hát mondhatjuk azt, hogy 27 plusz 1 talán inkább. Ez mindenképpen egy olyan gondolat, egy olyan elgondolás, amiről elmélyültebb vitát is lefolytathatunk. Éppen ezért szerintem ebben a stádiumban nem kell most kéz a kézben tovább mennünk azokkal a kormányokkal, vagy fogyasztóvédelmi szervezetekkel, akik azt mondják, hogy felejtsük el ezt az egészet. Nem, időre lesz szükség, és egyet tudok érteni Styler kollégával, aki azt mondja, hogy miért most csináljuk ezt, hiszen ellentmond ennek az irányelvnek, annak az irányelvnek. Valószínűleg igaza van, de talán azért foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel, ez a jelentés tervezet is ezt mondja, és egyfajta jelzés ez a többi szakbizottság felé is. Összefoglalva, Mayer úr, mikor azt mondta, hogy világos, felhasználóbarát jogszabályra lesz szükség, ami egyszerűbb lesz, amit mindenki megérthet, és felvilágosult és informált fogyasztókra van szükségünk. Nos, ezek valóban alapvető és nagyon fontos dolgok, és nagyon jó, hogy megpróbálunk egyfajta európai víziót kialakítani a fogyasztóvédelem területén. Igen, hát ez a szakbizottság és ebben Schwab úr nagyon jó munkát végzett az első lépések kapcsán, de hát tudjuk, hogy mennyire nehéz ez a munka. És hogyha nem állunk a változások élére, akkor azt hiszem, hogy ezt senki más nem fogja megtenni. Úgyhogy én támogatom a jelentést, és talán még kiegészítéseket fűznék hozzá majd néhány módosító indítvány kapcsán, de általánosságban azt gondolom, hogy Mayer úr jó munkát végzett. Köszönöm. Valóban középen van minden szempontból, Schmidt úr. Hát én most megint egy kicsit szkeptikusabb vagyok, és Szájler asszonynak igazat adok. Furcsa módon Németországban a parlament, a Bundestag minden pártja egyetértett, ugyanolyan aggályoknak adtak hangot, ugyanúgy nyilvánultattak véleményt a fogyasztóvédelmi szervezetek és a másik fél mindenki szkeptikusan nyilatkozott. Schwab úr jelentésével kapcsolatban is már ugyanez a nagy problémánk felmerült. Ezért az első feltételem az lenne, hogy először is várjunk. Várjuk meg, amíg lezárult a munka a fogyasztóvédelmi irányelvvel kapcsolatban, csak utána lépjünk tovább ugyanis nem teszünk jót magunknak, hogyha most gyorsan átsietünk a következő fázisba, akkor megint csak egy ilyen széttöredezett jogi környezetet, kereteket hozunk létre ezzel a 28. rezsimmel. Csak ha egyáltalán valami értelmes dolgot akar akarunk, akkor mindenképp azt kell, hogy most mondjuk a bizottságnak, hogy megvárjuk, amíg lezárul a fogyasztóvédelmi irányelvvel kapcsolatos munka. És szükség van egy impact study egy hatásvizsgálatra, amely még egyszer alaposan megvizsgálja, hogy mit jelentene az, hogyha ezt a 28. rezsimet a nemzeti jogban is alkalmaznák. Tehát szerintem egy kisebb területtel kellene kezdenünk. Például el tudnám képzelni azt, hogy opcionális, mondjuk az internet vagy az elkereskedelem területén induljon el ez az egységes európai szerződéses jog. Itt ugyanis az a gond, hogy nincs elég szolgáltató, sok országban, több országban gondot jelent a túl nagy koncentráció. Tehát nem lenne esek lehetőség egy ilyen opcionális rezsimet, EU szintű rendszert bevezetni ezen a területen, annak érdekében, hogy a fogyasztók több jogot kapjanak, javuljon a transzparencia és a versenyképesség. Egy területet nem tudok elképzelni, hogy ott ez alkalmazásra kerülhetne, vagy valaha is a többséget megkapná. De hogyha csak egy alkalmas területet választunk ki annak érdekében, hogy az ott hiányzó fogyasztói bizalmat megteremtsük, akkor talán jobban szolgáltat teszünk magunknak, mintha megint megpróbálunk túl nagyot akarni, és irreális dolgokat kívánni. Most pedig Fox kollega helyett én szólok. Ez egy olyan ritka eset, amikor Skócia és Anglia egyetértenek. Szájler asszony érveit tudnám tulajdonképpen megismételni, és néhány praktikus dolgot vetnék fel. Nem tudom, hogy a problémákat jól határoztuk-e meg azokat a problémákat, amelyeket ez a projekt tulajdonképpen meg akar oldani. Egy jogi konferencián is részt vettem, és azt hiszem most is azt kell, hogy mondjam a bizottságnak, még mindig meg vagyok győződve arról, hogy nincs meg a válasz az összes felvetésre. Hol is tartunk most? véleményem szerint nem lenne szabad messzebbre mennünk, mint hogy ez egy opcionális instrumentum maradjon, egy, egy lehetőség. Ami a B2B szerződéseket illeti kollégák, hadd emlékeztesek arra, hogy már most sok ilyen modell szerződést használnak nagyon sok iparágban, és sok ágazat együttműködve eh, alakított ki olyan komplex, eh, nehéz területen, eh, mint az informatika, ilyen közös modell vagy mint a szerződéseket. Tehát nem új, ez szerintem ez a harmonizációs törekvés a szerződéses jogban. Úgyhogy lehet, hogy egy ilyen toolbox, egy ilyen eszközrendszert segíthet ezen az önkéntes területen, és ezt bátorítanám. A bizottság jelentésében benne is vannak az eszközök, kicsit meglepett az, hogy a bizottság javaslatai tulajdonképpen egy olyan területre irányulnak, amely szerintem egyáltalán nem kívánatos, azaz említ egy közös európai polgári törvénykönyvet. Szerintem sokkal jobb lenne a bizottság olyan területekre koncentrálna, hogy legalábbis ami reális esélye van az előrelépésnek. Hogyha megnézzük, hogy a tagállamokban hol van a gravitációs központ, akkor egy sokkal mérsékeltebb megközelítés talán sokkal hasznosabb lenne, ami a fogyasztók árakat illeti, meglepett, hogy a fogyasztóknak válaszolniuk kellene a saját hazájuk joga, illetve e között az európai opciás jogi eszköz között. Ez, ez teljesen irreális, hát hiszen a valóságban itt az történne, hogy a szállítók döntének um, arról, hogy milyen feltételekkel kínálnak valamit a fogyasztónak. És hogyha például az európai szerződés egy olyan szintű védelmet biztosítani a fogyasztónak, ami alacsonyabb, mint a saját országának a joga, akkor ez nyilván káros lenne a fogyasztó számára. Másrészt viszont ha azt mondanánk, hogy minden körülmények között ez az új kötelmi jogrendszer jó és hasznos a fogyasztónak, akkor tulajdonképpen ugyanazt akarjuk elérni, mint amit a fogyasztói jogi irányelvel, és erről már két éve, ezen két éve dolgozunk. Tehát hogyan tudja a bizottság azt mondani, hogy a, amit tapasztaltunk a fogyasztói jogi irányelvvel, hogy annak alapján az európai szintű jogszabály magasabb szintű védelmet biztosíthatna a fogyasztóknak? Hát nem, ez semmi bizony bizonyíték nem támasztja ezt alá, semmilyen hatásvizsgálat, és azt hiszem, hogyha hát a bizottság meg tudja válaszolni az én félelmeimet, és bizonyítékokkal tudja alátámasztani a véleményét, akkor jó, ezt megvizsgáljuk. De remélem a képviselő társaim is hozzám hasonlóan kérni fognak több bizonyítékot és érvet a bizottságtól. So that concludes. Ennyit most visszatérek az elnöki székbe, az elnöki kalapa. És felkérem. Transafiliti úr, ön fog ja, megkockáztatni, hogy ezekre a nehéz vizekre elvezzen, nem? Az árnyék jelentéstevő nincs itt. Köszönöm, elnök úr. Tudom, hogy kevés az idő, ezért rövid leszek. Köszönöm először is Hans Péter Mayernek a munkát. Kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazott, ezt üdvözlöm ebben a javaslatban. Jó alap a vitához ez a szöveg. Leszögezném továbbá, hogy a megközelítéssel eleve van néhány probléma. Jó, együttműködünk, kollega, kollégákkal, de különböző elveket követünk. Mert ahogy Michael Harbour is elmondta, most nagyon sok baj van a megközelítéssel eleve, és ugyanakkor nem lehet a teljes harmonizációt sem elvet, vagy forszírozni. Tehát azt állítjuk, hogy a belső piac széttöredezett, a digitális piac nem nő eléggé gyorsan egyfelől, és a tény megállapítás tehát azonos közöttünk, a nyelvi problémákról még nem is beszélve, ugyanakkor azt is látjuk, hogy jogi korlátok is vannak, és a vita ebben a fázisában nem zárnak el minden lehetőség elől egyelőre. Ahogy Malcolm Horn Harbour is mondta, a fogyasztóvédelem harmonizációja nagyon rögös út, nem sok esély van rá. Ugyanakkor szerintem, ha a bizottság javaslatot tesz mégis, mégis hasonlóra, akkor az jó, mert ha eleve meg hátrálunk, akkor sehova nem jutunk. Mindkét megközelítést el tudom fogadni, de nem mondhatjuk azt, hogy teljesen lehetetlen a harmonizáció, és elzárkózunk előle. Nem kért más felszólalási időt, ezért megadom a szót Tabner úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Élek a lehetőséggel most, hogy Mayer úrnak gratuláljak. Itt a jelentés minősége kiemelkedő és a három bizottságban, ahol foglalkozom ugyanezzel a szöveggel, a jogi bizottságban, itt a belső piaci bizottságban és az ekonban, a három közül itt a legjobb a szöveg minősége, és mind a három bizottságban hasonlókat mondunk, egy irányba tart a vita, a viták hasonló ö, problémákat vetnek föl. Lehet, hogy én hivatásból optimista vagyok, mint politikus, de én annyi közös dolgot látok a három bizottsági szövegben, hogy optimista vagyok a dosszié előre menetele tekintetében. Ha megendi elnök úr, akkor néhány megjegyzést fűznék a kollégák felvetéseihez. És először is az ön felvetésére a hatás tanulmányok kapcsán, amelyet Tyler asszony is kiemelt. Igen, szükség lenne hatástanulmányokra. Ezek egyébként készülne már, az adatgyűjtés már régóta zajlik, és egy külső számítógépes céggel kötöttünk szerződést az adatok összegyűjtésére a zöld könyvhöz, tehát ez a munka zajlik, erre számíthat, hogy hamarosan eredményt hoz. És ez mély feltáró jellegű elemzés lesz. Az előző vita során még néhány adatot már elmondtam, nem akarom ezeket megismételni itt most, de reakcióképpen arra, amit Styler asszony mondott, azt mondja, hogy mindenki ellenzi a harmonizációt. Nos, erre azt mondanám, hogy az Egyesült Királyságban, pont az Egyesült Királyságban, ahol van ellenállás is, igen, nagy támogatottsága is van a dolognak, az Egyesült Királyság kisvállalkozóinak föderációja és a kis ö, kereskedők szervezete nagyon pozitívan állt a dologhoz, és nagyon érdekes adatokat juttattak el hozzánk. Például a kiskereskedők szervezete, ugye, amely ugye az a célcsoport, akit elsősorban foglalkoztathatnak azok az eszközök, amelyekről most beszélünk, az egységes szerződés, ö, idézték az egyik tagjukat, aki azt mondta, hogy exportjának bővítése egy-egy tagállammal 15%-át emésztené föl az ott generálható forgalomnak. Ez nagyon nagy költség, és örülnének, hogyha ezt lebontanánk, lecsökkentenénk. Hasonló értelemben nyilatkoztak meg a brit vállalkozók is. Tehát igenis, van még a britek részéről is érdeklődés egy egységesebb szerződés jog iránt. Az adatok a honlapunkon elérhetők, és egy dolgot még el szeretnék mondani. Ugye a kisvállalkozások körében végzett felmérés, amely persze nem reprezentatív, mert nem volt elég a megkérdezett száma, de mégis az az eredménye egy ilyen felmérésnek, hogy amiben azt kérdeztük, hogy ha 13 gondot föl kéne sorolniuk kulturális, nyelvi, köl, szállítási költségeket ide is ideértve, a 10 fő akadály között, amikor a határokon átnyúló szolgáltatás vagy termékfogalmazás nyújtásról van szó, akkor az első között szerepelt mindig a szerződési jog bonyolultsága. Tehát az egyszerűsítése a szerződési jognak 72%-a a vállalkozások szerint gond, 65% szeretne több tájékoztatást a szerződési jogról, és 50-60% rossznak tartja az eddig erről elérhető információt, 58% mondja azt, hogy nagyon nehéz tárgyalni külföldi fele, partnerekkel az EU belül, és ebből is látható, látható a trend, az Euróbarométer majd ezt megerősíti vagy sem, de úgy tűnik, hogy a trend mégiscsak ez. Steiner asszony azt kérte, hogy magyarázzuk meg az opcionális szót. Tudom, hogy rövidre kéne magamat fogni, de az opcionális eszköz azt jelenti, hogy adunk a feleknek egy olyan eszközöt, amelyet választhatnak, az adott tagállami jog mellett megengedni ez a vállalkozásoknak, cégeknek, hogy egységes szerződéses protokoll szerint járjanak el, és ne kelljen nekik a 27 különböző jogalkotást, fogyasztóvédelmi szabályt mind megismerniük, hanem egy magas fogyasztóvédelmi szinten egyszerűen köthessenek szerződést, ha akarnak. Az opcionális azt jelenti tehát, hogy a cégek csak akkor fogják ezt használni, ha úgy gondolják, hogy gazdasági céljaiknak ez megfelel. Ugyanez érvényes a fogyasztókra is. És hogyha jó, felhasználóbarát, világos, érthető, és Mayer úrral teljesen egyetértek e tekintetben, mert ezeket a feltételeket teljesíteni lehet és kell. És ha cégek választják ezt a szerződésjogot, már pedig ezáltal csökkennének a kezdeti költségeik, tehát van előny, amit ez számukra jelenthet, és mindig választható lesz, tehát senki nem kényszeríti őket. Ha pedig úgy gondolják, hogy túl magas a költsége a dolognak, akkor nem választják. Egyszerűen egy opcionális eszközről van szó, amely választható. Sok képviselő, Steiner asszony is felvetette ezt a problémát, a piaci fragmentáció problémáját és a fogyasztóvédelmi irányelv különböző alkalmazását. Nehéz um, elmondani, hogy igazából arra van a lényeg, az a lényeg, hogy azt csináljuk, amit Steyer asszony mondott, és a CRD-re kell építeni. Ami ezen belül természetesen tökéletesen harmonizálva van, az ennek az eredményeként megoldható kell, hogy legyen. Tehát a benne kell, hogy legyen a CRD-ben, ez azt jelenti, hogy az lesz a kezdőpont, hiszen erre vonatkozik a meglévő jogszabály. Ez azt jelenti, hogy ez alá nem lehet menni, de e fölé igen. Tehát tökéletesen helyes, amit mondott, és tökéletesen öm, ez az egyik megközelítés, amit a munkánk során figyelembe kell venni, hogy a CRD-t föl kell építenünk, és erre kell utána építenünk. Aztán a, a szerződés modellekre, modellszerződésekre vonatkozóan ezt is többen említették. Az angol jog, tár, jog, jogásztársaság vagy egy másik szervezet is felemlítette. Elnök úr, erről már beszéltünk 2004-ben a cselekvési tervben. Az Európai Bizottság ezt az ötletet már bevetette, mint egy olyan intézkedés, amit 2004-ben mondtunk, és ezután volt, szerveztünk egy konferenciát, az üzleti szövetségeket és az üzleti parlamentek képviselőit, európai és nemzeti képviselőket is kértünk, hogy jöjjenek el, és beszéljük meg. Az volt a gondolatunk, hogy megkönnyítsük különösen a B2B tranzakciókat egy olyan standard szerződés mintával, amelyet felajánlhat az Európai Bizottság az üzleteknek, a cégeknek, de ők egész egyszerűen nem érdeklődtek emiatt, ez iránt. Voltak azok, akik már használtak ilyet, és ők azokból ebből pénzt akartak csinálni. Akik viszont nem használtak ilyet, azok azt mondták, hogy nekik erre nincs is szükségük. 2004-ben tehát el kellett, e- ejtenünk kellett ezt az ötletet, ami a, a mintaszerződésre vonatkozott, mert nem volt érdeklődés iránta. 2005-ben is kiderült, ismét közölték velünk, hogy erre nincs igény, úgyhogy ejtettük az ötletet. Elnök úr azon is elgondolkozott, hogy milyen opcionális eszköz lehetne jobb még a fogyasztók számára. Két pont. Először is a fogyasztóknak gazdasági előnyt jelentene, abban a formában, hogy szélesebb körű a ajánlat áll rendelkezésükre, ugyanakkor olcsóbb árakon. És az adatvédelm, amiről múltkor is beszéltem, demonstrálhatjuk valóban azt, hogy bizonyos tagállamokban, és most nem akarok részletekbe menni, mert nincs időmre, de meg tudjuk, vannak olyan számaink, amiket meg tudunk mutatni, ami bizonyítja azt, hogy a határokon átnyúló verseny hiányában magasabbak az árak a fogyasztók számára. És még ez sem elég. Akármi is lesz munkánk eredménye, nagyon fontos, hogy ezzel hozzájáruljunk a jogi védelemhez is, az európai fogyasztók jogi védelmét megerősítsük a jelenlegi helyzethez képest. Tehát a fogyasztók számára ez gazdasági és jogi előnyökkel is járna. Szeretném megköszönni a figyelmüket. Köszönöm szépen a nagyon összetett és tömör válaszát. Sajnos elfogyott az időnk, úgyhogy most nem akarok egy párbeszédet lehetővé tenni, de egy kérdésem lenne. A konzultációnak a, az összefoglalóját megkaphatjuk? Azt hiszem, hogy igen, ez már rendelkezésünkre áll, ha jól tudom. Én is már kaptam egy kópiát, egy példányt a legutóbbi teszteredményekből, és biztos vagyok benne, hogy a többi rendel, többi anyagot is a rendelkezésünkre tudja bocsátani. Májer úr, nagyon röviden. Ja, nur ganz... Jó. Ez még csak az első vita eleje volt. Kérem a kollégákat, hogy maradjanak nyitottak, ne zárkózzanak el. Sokszor elmondtam már, a belső piaci bizottságban ülünk, ahol a belső piac szabadságait akarjuk kibővíteni a polgárok érdekében. Ehhez sokféle dolog hozzátartozik, amelyek ezeket észre kell venni, és ha vannak is akadályok, akkor nekünk az a dolgunk, hogy ezeket elrámoljuk az útból, és egy egységes európai szerződéses jog igenis hozzájárulhat a fogyasztói bizalom felépítéséhez, és akkor majd javul az internetes kereskedelem aránya is, mert elég rákattintan egy gombra, és garanciát kap a fogyasztó arra, hogy itt az európai szerződésjog alapján fognak vele eljárni. Ez nagy módon javíthatná a belső piac működését. Good. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon élénk volt ez a vita. Nagy érdeklődéssel várjuk a módosító indítványokat, illetve a szavazást. A módosítók benyújtásának határideje március 1 -e Március 22-én beszéljük meg őket, és ugyanekkor szavazunk róla és a jogi szakbizottsághoz április 11-12-én kerül át a véleményünk. Köszönöm szépen Tálmeyer úrnak is a támogatását, hiszen nagyon sok nehéz ügyben már segített nekünk. Örülök, hogy ismét itt van közöttünk, és itt volt kollégák, mm, sajnos, mivel nagyon későn kezdtük, és nagyon lelkesek ezekkel a témákkal kapcsolatban, borzasztó kevés maradt az időnk. A következő három jelentéstevő, és közöttük vagyok én is felé, az lenne a javaslatom, hogy állítsunk fel fontossági sorrendet a Szenelova asszony, illetve még két um, Trian Files úr és még egy jelentéstevő között, Rojtova asszony és én és Korhola asszony igazából csak megnyitjuk a vitát. Úgyhogy azt gondolom, hogy az árnyék jelentéstevőkkel ezekben a kérdésekben ne nyissunk vitát, majd később kapnak lehetőséget, illetve a jelentéstevőkkel közvetlenül fel tudják venni a kapcsolatot. De igazából nincs időnk most a vitára. Itt van a bizottság, ezért azt javaslom, hogy nagyon rövid lehetőséget adjunk nekik arra, hogy a javaslataikkal kapcsolatban orientáljanak minket, ezt egy negyed órában meg tudjuk tenni, remélem, hogy ez önöknek is, őnek is megfelel, így a jelentéstevőknek körülbelül két perc jut, hogy öm, bemutassák a témáikat. Rojtova asszony, elnézést kérek, hogy ennyire szigorú vagyok, de csak egy rövid, átfogó véleményt tudna-e nekünk adni a beteg, betétbiztosítási rendszerekről. Megerősített együttműködést kértünk, de a bizottsági elnökök konferenciáján leszavazta ezt. Nem tudunk tehát így eljárni, de kérem, hogy a véleményének a főbb területeiről adjon egy rövid, átfogó összefoglalót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az árnyék jelentéstevőkkel már két héttel ezelőtt találkoztunk. Köszönöm nekik a munkát, és köszönöm a bizottságnak is a statisztikai adatokat, amelyeket rá rendelkezésünkre bocsájtottak. Borzasztóan sajnálom, hogy az összes új elemről most nem tudok beszámolni a felülvizsgálattal kapcsolatban, de néhány vitás kérdésre azért mégis szeretnék koncentrálni. Az első, az információ nyújtási kötelezettség lenne egy olyan formula, amit a a fogyasztóknak adunk, de ezt a bankok problémásnak látták. Talán érdemes lenne egy szöveget megfogalmazni, hogy világosabb legyen a helyzet a vásárlók számára, a fogyasztók számára. A másik, a befizetések összege, ez a bank kockázati szintjétől függ, 75%-tól 200%-ig öm, terjedhet ez. Mi, én szeretném 50%-ra csökkenteni az alacsonyabb számot, azért mert a megtakarítók a csomagokban nem szabadna, hogy azokért a kliensekért is fizet, költségeket kelljen, hogy felvállaljanak, akik magasabb bevétel reményében magasabb kockázati szintű bankokhoz vagy betétekhez fordulnak. Aztán a bizottság azt javasolja, hogy az összes bank 1,5% ex ante, kód fizessen ex ante, és 0,5%-ot ex post. Nagy-Britannia, Ausztria, Luxemburg, Szlovénia és más országok jelen pillanatban csak ex post befizetésekkel dolgoznak, ez egy kicsit ellentmondásosá teszi az ügyet. Úgy tűnik, hogy a tanács egyetért ezzel. Aztán a 75%-os és 25%-os ex ante ex post befizetés, ezt hogyan lehetne megváltoztatni? Szerintem, hogyha megváltoztatjuk, az problémákhoz vezethet. Azért, mert a megbízható pénzügyi intézmények fizetnének a kockázatosabbak helyett. Ezért én itt a bizottság javaslatát tartom elfogadhatóbbnak. A plafonnal kapcsolatban ez 150 milliárd euró jelen pillanatban, amelyet 2020-ig kellene összeadni. Ezt a fedezeti szintet lehet, hogy növelnünk kéne, de ezt a pénzintézetek befizetésének függvényében tudjuk megtenni. Tehát itt szerintem a legfontosabb lenne, hogyha lenne egy olyan hatástanulmány, amely az alapokba való befizetéssel foglalkozik. Ezeket a, ezek az alapok garantálják a betéteket, mégpedig 100 ezer euróig kellene véleményem szerint, ez azt jelentené, hogy 2020-ig 150 plusz 50 milliárd eurós alapunk kell, hogy legyen. De van egy másik lehetőség is. Az a másik lehetőség, hogy csak a garantált betéteket garantáljuk, és akkor 93 plusz 30 milliárd euró kéne, hogy legyen a fedezeti szint. Ennek óriási következménye lenne a pénzügyi szektorra, mert akkor más pénzügyi eszközök esetleges felhasználását is végig kell gondolni. Feltételezhetjük azt, hogy e, előállhat egy olyan helyzet, amikor um, hogy megismétlődik a 2008-2009-es pénzügyi válság. Ezért a rendelkezésre álló betétbiztosítási összeget rendelkezésre kell bocsájtanunk. 2008-ban a számítások szerint a rendelkezésre álló betétek 90, 9,3 milliárd eurót tettek ki, és 4,6 millió milliárdra rúgna a kötelező befizetés az alapokba, de csak 1,8 milliárdot fizettek be. Így tehát az elnök közbeszól, ezeket a részleteket az idő hiányában most inkább ne mondja el a kedves előadó asszony. Hát sajnálatos módon más dátumunk nincs erre a vitára, azért szeretném a kollégák véleményét meghallgatni erről a nagyon nagyon összetett kérdésről. Aztán a kockázat kalkulációs formulát is megkérdőjelezték. Van egy formula, és egy bankban, amit nem fogok megnevezni, a legjobb banknak, a legbiztonságosabb banknak minősítették, de amikor ezt a formulát alkalmazzuk, akkor ez a bank más kategóriába fog kerülni olyan bankok közé, amelyek problematikusak és kockázatosnak tekintendőek. Aztán van egy, egy olyan kölcsönös segítségnyújtási rendszer, ami a tagállamok közötti betétbiztosítást megerősíti. Ezről nem fogok most még többet beszélni. Aztán a fogyasztók védelme szempontjából a kártérítés az 20 napról csökkenjen 7 napra. Nagyon sok szakértő, fogyasztóvédelmi szervezetek is azt gondolják, hogy ez nem reális, de például Dániában és Nagy-Britanniában már ez megvalósult, tehát három nap alatt ki tudják fizetni az igényeket. Elnök, szeretném emlékeztetni Rojtova asszonyt, hogy most a fogyasztóvédelemre kell, hogy koncentráljunk, és ő nagyon sok pénzügyi kérdésre koncentrált, amelyekért igazából a másik szakbizottság a felelős, és nekünk más jelentésekkel is kell foglalkoznunk, ezért kérem, hogy röviden foglalja össze hogy a mi szakbizottságunk szempontjából melyek a kulcsfontosságú pontok, és akkor utána pedig Benkel urat fogom felkérni arra, hogy nagyon röviden kommentálja az elhangzottakat. Köszönöm, mondja Rojtova asszony. Az Ekon szakbizottság által felvetett ügyekkel most én nem fogok foglalkozni, de muszáj ezekbe a részletekbe bocsátkoznom. Ha viszont nem engedik be, akkor most beszélhetek arról, hogy a bankok mit akarnak, a definíciókról. Hát a definíciók is nagyon fontos témának tűnnek. Egy olyan probléma ez, amit megpróbáltunk az árnyékjelentéstevőkkel megoldani, és lehet, hogy azt javaslom, hogy a kollégáink is akkor majd az árnyékjelentéstevőkkel folytatott ülésünkre jöjjenek el. Az árnyék jelentéstevőkkel abban állapodtunk meg, hogy számos módosító indítványt fogunk elkészíteni az irányelvhez, de sajnálatos módon ezeket nem tudjuk megbeszélni, nincs rá időnk, hát akkor nem tudok mit mondani. De én személyesen úgy gondolom, hogy szavazzuk meg a felülvizsgálatot. Persze nyomon követem azt, hogy az Ekonszakbizottságban, a tanácsban mi történik, hogy bizonyos ügyek amelyek a fogyasztóvédelmet illetik. Ezek külön lesznek megvitatva. A magyar elnökségtől függ, hogy ők hogy akarják ezeket az ügyeket lebonyítani, de hát azt gondolom, hogy bizonyos határokat meg kell szabnunk. Mi az, amit észszerűnek látunk, mi az, ami fontos a fogyasztóvédelem szempontjából, ne legyen az egész túl költséges, a javaslat szerintem a jelenlegi formájában rettenetesen költséges, és azt javaslom, hogy legyenek olyan intézkedések, amelyek csökkentik ezeket a költségeket. És van még egy ügy, és ez nem csak az IMCO szakbizottságot érinti, hanem más szakbizottságokat is. A bankok és az alapok az ő pénzügyi eszközeiket csak 5 ban fektethetik be egy intézményben. Tehát a rendelkezésre álló beruházható eszközeikből csak 5%-ot vihetnek el egy intézménybe, ez szerintem nagyon érdekes. Köszönjük szépen. Nyilván a kollega azt, hogy nagyon sok munkát fektetett ebbe a szövegbe, sajnálom, hogy most tényleg nincs erre több időnk, és a shadowknak is csak kevés időben adhatom meg a szót. Pinker úr tájékoztatna minket az önök véleményéről? Benkei, Benkei úr, bocsánat. Köszönöm szépen. I would suggest to... Javaslom, ahogy ön is mondta, hogy a fogyasztóvédelmi aspektusokra koncentráljunk, de tisztázni szeretném előre, hogy mi a kolléganőmmel minden egyéb kérdésben is hajlandóak vagyunk bármire válaszolni. Az irányelv egyszerűsíteni, harmonizálni szeretne mind a fogyasztó, mind pedig a pénzügyi stabilitás érdekében, mert a mindkét téma prioritást élvez, és egy, ráadásul egymással összefügg. Védjük a fogyasztókat azáltal, hogy a fedezeti szintig garantáljuk a betétjeiket, de ez a pénzügyi stabilitást is szolgálja, ugyanis ha nem lenne fedezett védelem, akkor a bankokat kirabolnák a biztonság hiányában a betétesek. Tehát az egyszerűsítés és a fogyasztóvédelem kéz a kézben járnak. Kezdjük a fogyasztóvédelmi aspektusokkal. néhány helyzetben döntenünk kellett, amikor a bankoknak és a fogyasztóknak, ügyfeleknek ellentétesek voltak az érdekeik. A bizottság minden ilyen esetben a fogyasztó érdekeit kezelte prioritással. El is mondom konkrétan, hogy hol történt ez meg. Például a késedelmek tekintetében. 20 nap ról ö, sikerült lecsökkenteni azt ö, jóval kevesebbre. Ugye 20 nap az 30 napot jelentett gyakorlatilag, mert 20 munkanapról volt szó, ezt egy hétre csökkentettük le. Így most már mindenki jobban látja, hogy mennyi pénz van valójában a pénztárcájában, és ö, nyilvánvaló, hogy nem mindegy, hogy egy hétre tudunk előre tervezni, vagy négy hétre a négy hetes határidő nem volt jó. Előfordulhat, hogyha például a bankban gondok vannak, akkor a hitelkártya nem működik, és akkor az ember nem tud többé tervezni. Ez a hétnapos határidő szerintem realisztikus elképzelés, rajta azt, hogy említette ezt utólag. Azért is jó ez, mert már garancia van arra, egyes országokban már ennyi a határidő, tehát létezik és működik, Egyesült Királyságban, Dániában például, és ha ez megoldható, akkor másról is megoldható kell, hogy legyen a fogyasztó védelme érdekében. Aztán a fogyasztó számára itt egyéb dolgok is vannak a szövegben, például az egységes lakos ügyintézés rendszere. Amint önök is tudják, a betétgarancia rendszer rendszerét a banki központokban találják ki, függően attól, hogy melyik tagállamban van az adott bank, de a bankoknak vannak filiáliik más tagállamokban is, és a jelenlegi rendszer szerint az egész országban érvényesülő betéti garancia rendszer szerint kell eljárni a filiálékban is, akkor is, hogyha a filiálé nem a bank központi országában van. Nyilván az az egyszerű a betéteseknek, hogyha a betét garanciát a számukra legközelebbi szolgáltatótól kaphatják meg, függetlenül attól, hogy melyik rendszer viszi el végül is az egész terhet. Még egy gondolata volt, ugye? Igen, a pénz nem. Ha a betétet egy bizonyos pénznemben kezelik, de a garancia betét egy másik ország rendszere szerint működik, és így más valutában zajlik, például egy eurozónás ország egy nem eurozónás országban kínál garanciát, tehát nyilván nem euróban, akkor lehet, hogy a fogyasztó helyi pénznemben szeretné a visszatérítést, pedig ez csak euróban hajlandók neki adni, és ilyenkor a fogyasztó érdeke sérül, ezért azt javasoljuk, hogy a kifizetés a helyi valutában, a, a számla valutájában történjen, és ne a garancia rendszer valutájában. Ezek a fogyasztóvédelmi aspektusú javaslataink, amelyek ide tartoznak, még akkor is, hogyha ide tartoznának még egyéb dolgok is, mint a jobb finanszírozás és egyéb operatív ö, jobbítások is hozzájárulhatnak másodlagosan a fogyasztók védelméhez. Nem szabad. A, a védelmet valakinek meg is kell finanszíroznia. Köszönöm szépen ezt a nagyon gyors és mégis nagyon tartalmas összefoglalót. Rojtova asszony, egyetértek, hogy ez egy fontos vélemény, és ezen még sokat kell dolgozni elmondanák, hogy mi a, az időterve a dolognak? Hogyan néz ki a jövő? Én mondom el. Április 12-13-án fogjuk elfogadni a szöveget. Március 21-én, 22-én terjesztik elő majd a véleménytervezetet, és 23-án fogjuk azt elfogadni. Ha ez így rendben van, a, akkor a fordításokra kevés idő lesz, de gyorsan tovább küldjük majd a szöveget. Rojtov asszony kíván zár szójogán megszólalni még? Nagyon röviden. Március 1 a fordítások határideje, de sajnos még nincs kijelölve egységes nap a vitára, Tehát szeretném kérni valamennyi érintettet, akik a vitában részt szeretnének venni, hogy e-mailben egyeztessenek velem, mert egyelőre nem világos számomra, hogy mikor tudunk erről leülni. Jó lenne, hogyha több időnk lenne ez eszmecserére, mint ma. Március 21-én, 22-én, és akkor ott majd igyekszünk bepótolni az itt meg nem adott időt. Be kell jelentenem elnézést kérek a bizottságtól is, hogy most azt kell bejelentenem, hogy Korhalasszony és a saját véleményünket nem fogjuk ma megvitatni, mert egyszerűen nincsen rá idő, rájuk idő, mi lemondunk erről. Február 28-ára áttesszük ezt a két témát, hogy eszmecserét lehessen folytatni róluk. Sajnálom, hogy akik csak emiatt jöttek el, azok most fölöslegesen ülték ki az időt, de hát van ilyen ebben a parlamentben még három véleményt kell megtárgyalnunk. Tranta Trantafilidis úréval kezdenénk az Európa átalakítása válság utáni világnak megfelelően címmel. Yes. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους σκιώδεις εισηγητές για την προθυμία τους να συμμετάσχουν. Köszönöm mindenkinek a segítséget és az együttműködést. Köszönöm a titkárság munkáját, és akiktől szintén nagyon sok támogatást kaptam. Ahogyan az előző ülésen is már elkezdtem erről beszámolni, hogyan tudjuk felhasználni az innovációt az emberek életminőségének a javítására, hogyan tudunk ki lábolni a válságból. Ez a következő tanácsülésen és a egyik fontos megvitatásra kerülő kérdés lesz. Az innovációt fel, arra kell felhasználnunk, hogy ezzel javítsuk az emberek, a fogyasztók életét. Persze fontos, hogy szelektáljunk, és csak a legfontosabb kérdésekre koncentráljunk. Az én véleményemben elsősorban arról beszélek, hogy hogyan lehet Európában új munkahelyeket teremteni, amelyekkel pótolhatjuk a válság miatt elveszett munkahelyeket. Azután kiemelem azt, hogy a termékeket, szolgáltatásokat, eljárásokat innovatív módon eh, kell kifejleszteni. És az innováció tulajdonképpen egy eszköz, amelyet arra használunk fel, hogy a segítségével új munkahelyeket hozzunk létre. Van néhány hiányosság és probléma az új piacokra való jutás kérdésében, és sokszor halljuk azt, hogy nincs elég beruházás, sok a finanszírozási probléma az új piacokon, kevés a koordináció a különböző törekvések között. Ezért fontos, hogy nagy hangsúlyt kapjanak ezek a kérdések is, ugye a magánszférában, mint az állami szektorban. Fontos, hogy segítséget kapjanak a vállalatok, különösen a kis és középvállalatok, akiknek még nehezebb igazodniuk a piaci körülményekhez, és támogatást kell, hogy kapjanak annak érdekében, hogy minél több innovatív megoldás terméket fejlesztenek ki a finanszírozáshoz való hozzájutást eh, egyszerűsíteni kell, meg kell könnyíteni a KKV-k számára, hiszen ezzel az innovatív megoldásoknak adunk eh, támogatást. Foglalkoznunk kell a szerződések eh, kérdésével is, és természetesen, amit mindig kihangsúlyozunk, a bürokráciát csökkenteni kell. Külön támogatást érdemelnek azok a az innovatív törekvések, amelyeknek a célja valamilyen zöld termék vagy szolgáltatás előállítása, de ugyanilyen fontos terület az úgynevezett alapjavak, a kenyér, a hús, a tej előállításának a területe. Szeretném még kihangsúlyozni, elnök úr, hogy különösen szeretnék köszönetet mondani az tevő kollégáimnak Strasbourgban, nagy segítséget kaptam tőlük. Megpróbáltam a Rüle kollega észrevételeit figyelembe venni, és bedolgol, beleépíteni a véleményembe. Azután az élelmiszerekre vonatkozó részt is korrigáltam annak tükrében, amit a kollégák mondtak az innováció, illetve az innovatív programok, termékek finanszírozását is felvettem a véleménybe. Persze volt az, amit ki kellett hagynom diplomákra vonatkozó, vagy a fiatal kutatók mobilitására vonatkozó javaslatokat nem tudtam már bevenni a szövegbe, de örömmel várok minden olyan javaslatot, ami tovább javítaná a szövegemet. Nagyon szépen köszönöm a raportőrnek a beszámolót, rövid körben a reakciókat, azt hiszem Schwab úr az EPP nevében. Van itt valaki a szocialistáktól? Nincs. Krajcven úr jelezte, hogy módosítókat is be fog gyűjteni. Ruler asszony is itt van, én is itt vagyok. Először tehát Schwab úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Csak Szatóri asszony nevében beszéljek, vagy tulajdonképpen az összes árnyékjelentéstevő nevében. Azt hiszem három pontban összefoglalhatom, amit mondhatok. A szociális innováció nagyon fontos, ez az innováció új koncepciójának fontos része. Szeretnénk az innovatív uniót erősíteni. Azt hiszem, hogy majd a módosítómat átadom Triante Filidis eh, úrnak, az barátomnak később ezzel kapcsolatban. Harmadik bekezdés. Eh, Szártori asszony szerint eh, ez egy kicsit veszélyes ez a megfogalmazás, ugyanis további részlet, részletesebben kell kimunkálni ezt a szöveget, és erre ő majd módosított tesz. Egy nyolcadik új bekezdést is javasol a kollégám, amelyben az innovatív agrártermékek előállításának a fontosságát emelnék ki. Tehát általánosságban is nagyon jók ezek a javaslatok, és Szátori asszony örül, hogy ezeket majd későbbiek során meg fogjuk vitatni. Ruler asszony, Heidi. Az összes többi kollega nincs itt, úgyhogy most már ön következik. Csak azt szerettem volna mondani, hogy Rajtov asszony jelentése is nagyon érdekelt mink, engem a betét biztosítási kérdéskör. Hát nem mindig egyszerű eldönteni, hogy mi a helyes a fogyasztó számára. De mindegy, most visszatérek erre a jelentésre. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy nagyon sok mindent figyelembe vett abból, amit mi mondtunk. A német fordítás hát sajnos elég kifogásolható, ezért majd módosításokat fogok benyújtani, mert aki nem tudja pontosan, hogy mire van szó, az nem is érti meg ezt a szöveget, úgyhogy szövegezési módosító indítványokat be fogok majd nyújtani. néhány megjegyzést hagyd tegyek ehhez. Mindenek előtt köszönöm, hogy a pre-commercial procurement, az a szerződés előtti közbeszerzés bekerült a szövegben. Valóban nagyon fontos lenne az, hogy egy sokkal rugalmasabb és mobilabb rendszert nyújtsunk a kutatók számára, akik egyetemeken, kutatóintézetekben dolgoznak, és nagyon fontos lenne a diplomák kölcsönös elismerésének az előmozdítása. Az innováció, az innovatív unió kérdésköre. Itt valóban a finanszírozásra kell helyeznünk a hangsúlyt. Hol vannak a források, a minek a segítségével a kutatási fázisban lévő termékeket gazdasági forgalmazható termékeket tudják tovább fejleszteni, tehát nagyon lényeges, és szerintem a véleményben beszélnünk kell a forrásokról, a finanszírozási lehetőségekről, de nagyon köszönöm, hogy ezt a folyamatot ilyen jól irányította. Azt hiszem, hogy Dalatori asszony van itt a bizottság képviseletében, ha jól tudom a kutatási főigazgatóságtól érkezett, tudom, egy régi jó barátja a szakbizottságnak, kérem mutatkozzon be. Nem Delatora asszony vagyok, azt hiszem ezt talán észre lehetett venni. A bizottság részéről azt mondanám mindeneket üdvözlöm a véleményt. Nagyon jó, hogy ez a szakbizottság ilyen aktív szerepet vállal az innováció kérdéskörében az innováció kulcs, fontosságú motorja a belső piac fejlődésének. A múlt héten elkészítette a bizottság az eredménytáblát az Innovatív Unióról, az USA-hoz és, a Japán, és Japánhoz képest nem, hogy mi csökkentjük a hátrányunkat, hanem Kína csökkenti a hozzánk képesti hátrányát, úgyhogy sürgetően tenni kell valamit. Az innovációval kapcsolatban pénteken volt egy találkozó, és érdekes látni azt, hogy a gazdaságunk növekedése szempontjából és a szociális rendszerünk fenntarthatósága szempontjából is milyen fontos inno- szerepet tulajdonít mindenki az innovációnak. A javaslatokkal kapcsolatban hagyd tegyek néhány észrevételt. Az ötödik pont itt sürgeti a bizottságot, hogy támogassa az állami szektor erőfeszítéseit az innovatív megközelítések kialakítására. Jó, hát ezt megtesszük szívesen, de ez elsősorban tagállami kompetencia, úgyhogy talán ugyanakkor ezt a felhívást a tagállamokhoz is kellene intézni. A hetedik pont, ez lehet, hogy az új szövegben már nyolcadik pont lesz, itt a magas árak problematikájáról van szó nem értjük pontosan, hogy ő miben látja a problémát, és az innováció maga ezt megoldhatja, hát lehet, hogy más módon is meg lehet oldani a magas problémáját, nem csak az innovációval, itt ezt szeretnénk világosabb megfogalmazást, de még egyszer megismétlem, határozottan támogatjuk a javaslatokat, és mindazt, ami a kockázati tőkével, illetve a közbeszerzéssel kapcsolatban a vitában elhangzott. Köszönöm szépen, Rafur, örömmel látjuk itt ismét a bizottságban, hiszen tudjuk, hogy a belsőpiaci stratégián dolgozik már, vagy néhány évvel ezelőtt dolgozott ezen, úgyhogy nagyon örülünk, hogy most ezzel a fontos stratégiával is ön foglalkozik. Szerintem Félitis úr, nézzük a határidőket, március 1 a módosítók, a vita 20, március 23-a és április 12-é lesz a szavazás. Ez így rendben van? Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer köszönet mindenkinek a hozzászólásokért, izgatottan várom a módosító indítványokat, és a következő szakaszban nyilván lesznek érdekes viták. Nagyon köszönöm. Ez egy nagyon rövid és azt hiszem nagyon termékeny eszmecsere volt. És már is mehetünk tovább. Sáldamúze asszony jelentéseket türelmesen várt eh, már ezt eh, egész délután költségvetési mentesítés, úgyhogy kérjük, adja meg a tájékoztatást. lang Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, hát hosszú volt ez a délután. Négy megjegyzésem van a mentesítéssel kapcsolatban. Először is tudom, hogy a gazdaság egy kicsit unalmas, de Muszáj ezt a jelentést megfogalmaznunk. Az Európai Parlament szerepe az, hogy felül vizsgálja és felügyelje azt, ahogy az Európai Unió költ, elkölti a költségvetését. Ez a mentesítésről szóló jelentés feladata. Szerencsére a mi területünkön, az IMCO hatáskörében jól mennek a dolgok, és nincsenek óriási problémák. A következő megjegyzésem. Ugyanakkor több átláthatóságra van szükség az Európai Bizottság részéről, a tekintetben, hogy hogyan használják fel az a rendelkezésre álló összegeket, illetve azokkal kapcsolatban, azok az összegekkel kapcsolatban is, amelyeket nem ö, költenek el. Az emberek nem is tudnak arról például, hogy elköltik-e ezeket, vagy nem. És az utolsó megjegyzésem, talán ez a legfontosabb az összes közül, Jelen pillanatban, ebben a késői órán a módosítások előterjesztésének határideje hétfő 15 óra. Tehát, hogyha szeretnének módosító indítványokat benyújtani, azt meg tudják tenni. Hétfőn 15 óráig. Köszönöm, Sáda Mózeasszony, Ivanova, Rulla, képviselők, bárki más, nincs több árnyékjelentést, akkor Ivanó asszony kapja meg először a szót. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden először is köszönöm Sárdamóza asszonynak a munkáját. Általánosságban tudjuk azt az irányvonalat követni, amit ő is. Különösen a Solvit program ma kapcsolatban, illetve a KKV-kkel és az ő szerepükkel kapcsolatban egy pici módosításunk lenne, mert ők az egységes piac számára nagyon fontosak, és azt szeretnénk, hogyha a meglévő programok hatékonyságát a bizottság a kkv tekintetében ellenőrizni, felülvizsgálná. Rulasszony, ön elégedett? Jó, hát akkor nagyszerű. Megkaptuk a dátumokat is, Adam Ozászonytól. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és végigvárta, amíg sorra került. Talán korábban is sorra kerülhetett volna, de hát most már így sikerült. Sikerült uh, felzárkóznunk, utolértük magunkat, és így nem fogom a hírnevemet tönkretenni, mely szerint időben be tudom fejezni az üléseket. Szenalová asszony véleménye fog következni, Európai Szakképzési Együttműködés az Európa 2020 stratégia támogatására. Véleménytervezetük itt van, Legrip asszony is itt van, McClark asszony nincs itt, de néhány feljegyzést ideadott nekem, Truasszony nincs itt, Rule asszony talán majd fog szólni pár szót, és sajnos Trenti Filides az úr is elment, de nagy örömmel adom meg Szenalova asszonynak a szót, hogy bemutassa a véleményét. Van itt valaki a bizottság részéről erre a, ezzel az ügyel kapcsolatban? Elmentek túl korán, mindenki mással elmentek. vagy az a probléma, hogy 5-10 perc korábban került sorra? Hát nem tudom, majd meglátjuk, hogy jön-e valaki a bizottságtól. Megadom a szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Szeretném megköszönni, hogy szót kaptam, és köszönöm azt is, hogy önöknek hála nem fogom lekésni a repülőgépemet. Azért ez is fontos. Az IMCO szakbizottság az egyik amely véleményt készít ehhez a jelentéshez, amelyet a Foglalkoztatási Szakbizottság készít. A szakképzési együttműködés nagyon széles kört fed le, ezért én most csak olyan aspektusokra koncentrálnék, amelyek a belső piacra vonatkoznak. Nem akarom, um, hogy más szakbizottságok véleményével ütközve, vagy ezeket megduplázva túl sok mindent írjunk le a mi véleményünkben, hiszen ezt megteszik a többi szakbizottságok, ezért a, különösen a munkaerő perspektívájára és a belső piacra koncentrálik. Nagyon fontos az, hogy magasan képzett munkaerő legyen Európában, mert ez a versenyelőnyünket javítja, és ez vonatkozik a kezdeti tanulmányokra épp úgy, mint az élethosszig tartó tanulásra. Ezért nagyon fontos, hogy a különböző oktatási rendszerek kompatibilitása megvalósuljon, illetve ezért fontos az is, hogy a nyelvtanulásra koncentráljunk, illetve legyen magas szintű gyakornoki rendszer, amelyet külföldön lehet eltölteni. A jelenlegi rendszerek, ö, oktatási rendszerek, illetve minősítési rendszerek közötti átjárhatóság akadályait kell lebontani. Ezért a kölcsönös szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv meg végrehajtását, illetve ennek a felülvizsgálatát támogatnunk kell annak érdekében, hogy az európai szakképzés javulhasson. Aztán a határokon átnyúló kapcsolatok, a kommunikációs platformok, az oktatási intézmények és a foglalkoztatók között, különösen a szolgáltatás irányelv fényében nagyon fontosak. Az is jelentős, hogy a közszféra, illetve a fogyasztók is több hasznot húzzanak az, e, ezekből a javulásokból. A az emberek a jobb szakképzés révén jobban megismerik a saját jogaikat és kötelezettségeiket. Számos egyéb aspektusra hívhatnám még fel a figyelmüket, de rövid szerettem volna lenni. Hadd adjak mondj mégis egy példát az informális tanulásról. Különböző kultúrák és hagyományok eltérnek tagállamokban. Eltérnek mondjuk a fogyasztók, az eladók, a foglalkoztatók, a vásárlók, megközelítései is a saját munkájukban. Ezek kulturális különbségek. Ezeket el kell fogadni. Biztos vagyok benne, hogy érkeznek majd módosító javaslatok, és ezeket várom is, még akkor is, hogy erre rövid az idő, figyelembe véve azt, hogy a parlamentben mennyi időt szállhatunk erre. Azt javaslom, hogy jövő héten Strasbourgban az árnyékjelentéstevőkkel üljünk össze, és hölgyeim és uraim, nagyon várom a megjegyzéseiket. Elnök, köszönöm szépen, Szánelova asszony. Köszönöm a kiváló jelentést is, Libri asszony. Euh, merci, monsieur le président. Je voulais à mon tour... Euh, Köszönöm szépen, én is szeretném a jelentéstevő munkáját megköszönni, nagyon érdekes munkát végzett. Elmagyarázta azt, hogy a jelentése milyen szellemben fogalmazódott meg, és az általános irányvonalakat osztjuk, ez nyilvánvaló annak érdekében, hogy az egységes piac teljes potenciáját kihasználhassuk, és innovatívabb, versenyképesen legyen a gazdaság Európában, ehhez szakképzett a munkaerőre van szükség. Ebben mindannyian egyetértünk, és a vélemény fő elemeiben is egyetértettünk. Van egy-két pont azonban, amely számunkra is nagyon-nagyon fontosnak tűnik, de egy kicsit pontosítanánk. A szakmai képesítése kölcsönös elismerése. Ez rendkívül fontos, hogy ezt javítsuk. Meg kell reformálnunk az erre vonatkozó irányelvet a jelen pillanatban is folyó értékelések nyomán. A meglévő eszközöket egy kicsit pontosítanunk kell annak érdekében, hogy jobban tudjuk őket használni a kopenhágai folyamatból származó eszközöket is felhasználhatjuk erre. Különböző európai rendszerek vannak, például az Europass. Ezek az eszközök az értékelés után a megfelelő helyükre kell, hogy kerüljenek, és jobban kell őket kihasználni. Azt is szeretném elmondani, hogy természetesen, amit Szelenová asszony elmondott, a versenyképességről, és arról, hogy a magas szakképzettség ehhez fontos. Számunkra emellett az is fontos, hogy folyamatosan javítsuk a szakképzés minőségét, és azt, hogy a szakképzés jobban lefedje azt, hogy mire van szüksége a munkaerőpiacnak. Ezért több egyeztetésre van szükség az oktatási és képzési rendszerek között az tagállamokban, tehát az oktatók szervezetei és egyéb szakmai szervezetek között egy oldalról, és más oldalról a munkaerőpiac között nagyon fontos, hogy folyamatosan kiigazítsák és hozzáigazítsák az oktatást és a képzést, hogy az megfeleljen a munkaerőpiac amely nagyon gyorsan változik a munkaerőpiac aktuális igényeinek. Ezen túlmenően szeretnénk pontosítani a gyakornoki időszakot keretét is. Szeretnénk, hogyha egy struktúrát a európai keretrendszer jönne létre. A gyakornoki időszak nem szabad, hogy a munkanélkülisége elleni küzdelem eszközé váljon, hanem nagyon jó minőségű képzési elemé kell, hogy fejlődjön. És nagyon gyorsan még egy dolog, a gyakornokok mobilitása. A Leonardo da Vinci program például ez megpróbálja előmozdítani az ő európai mobilitásukat, ezt ki lehetne szélesíteni, elmélyíteni, tehát fejleszteni egy szóval, annak érdekében, hogy az ebben a programban szerzett krediteket ne a költségvetés szempontjaira használjuk fel, hanem arra, hogy a lehető leginkább stabilizáljuk ezt a rendszert, és az oktatás céljára használjuk fel. De tökéletesen ismét abba az irányba szeretnék elmenni, amit a jelentéstevő azt is mondott, de még egy apró módosítással hadd éljek, ha megengedik. A hatos pontban, amikor utal arra, hogy a szolgáltatásokról szóló irányelvnek mi a szerepe, konkrétan miért utal a szolgáltatásokról való szóló irányelvre? Mi ennek a szerepe? Köszönöm szépen. Azt hiszem, én maradtam egyedül, mint uh, Shadow, mindenki más elment, hogy ne le a repülőgépét. Uh, McCarkin uh, asszony nevében néhány megjegyzést szeretnék tenni. De valóban gazdagítja a véleményt ez a néhány javaslat. A foglalkoztatási bizottság nyilván ezeket nagyon jól fel tudja majd használni. És sok mindennel egyetértek, amit az előttem szóló képviselőtársam mondott. Ami szerintem különösen fontos és jó talán a bizottság számára is, és amit talán kicsit jobban ki tudnánk hangsúlyozni ebben, az az Európa 2020-as stratégia. Hogyha erről a 2020-as stratégiáról hangsúlyosabban beszélnénk, ugye a bizottsági jelentésben is benne van, hogy a tagállamok oktatási rendszeiben előtérbe kell helyezni a kreativitást, a kezdeményezőkészséget, a vállalkozás barát mentalitás megtanítását, úgyhogy ez közvetlenül is összefügg azzal a vitával, amit az előző témákkal kapcsolatban lefolytattuk. Meg Clarkin az asszony majd módosító indítványokat fog benyújtani, amik ebbe az irányba mutatnak. Érdekes, amit itt olvasunk, a vállalkozási ismertek oktatása. Ön arról is beszél, hogy a nyelv tanulásra is nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk de én úgy gondolom, hogy a kreativitás és az innováció is ugyanolyan fontos területet jelentenek nemzetközi partnerségi kapcsolatokban, és ezeket is erősíteni kell. Még egy észrevétel. Talán jobban ki lehetne eh, hangsúlyozni a eh, diplomák kordozhatóságának, kölcsönös elismerésének a kérdését, és eh, hogy az emberek a saját szakmai továbbfejlődésükre hogyan kapnak, ha kaphatnának több támogatást, kreditpontokat gyűjthetnének különböző országokban, és ezzel a saját képzettségi szintjüket tudnák emelni megnyílik a jövő az ilyen lehetőségek előtt, és a munkavállalók az egységes belső piacon sokkal jobban tudják majd fejleszteni készségeiket, képzettségüket. És én is itt felvetném a szolgáltatás irányelv kérdését, hogy került ez bele a szövegbe. A belső piaci információs rendszer, ami természetesen akkor működik, hogyha valakinek nehézsége van a tekintetben, hogy nem tudja elismertetni a képesítését, a diplomáját. Nos, itt vannak feleviteli lehetőségek, de tudjuk a kölcsönös elismeréssel kapcsolatos tapasztalatból, hogy a szakképzés területén, ahogy a Szolvit, mind a belső piaci információs rendszer kapcsán sok tapasztalat halmozódott fel, amiket talán érdemes lenne megemlíteni a javaslatok között. Elnézést, nem akarom rosszul kiejteni a nevét. Hörcsiz, ha jól ejtem ki, és Seteli asszony vannak jelen a bizottság képviseletében. Nem tudom, hogy mind a ketten kívánnak-e hozzászólni. Örömmel szót adok mind a kettőjüknek. Hörcsis asszony az Oktatási és Kulturális Főigazgatóságtól érkezett, Seteli asszony pedig a belső piaci főigazgatóságról. Ki kíván először szólni? Hörcsis asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta a szót. Egyetértek a legtöbb javaslattal, amely elhangzott itt a jelentés kapcsán különösen a mobilitási aspektussal kapcsolatos javaslatok ö, fontosak. Mi is aláhúztuk ennek a jelentőségét nemrégiben kiadott közleményünkben, ahol a szakképzést, a mobilitást, a szakképzettek mobilitását támogatjuk. Az Európa 2020-as van, is ez egy prioritás próbálunk élni kezdeményező jogkörünkkel. De nem mindegy, hogy milyen minőségű ez a mobilitás, mert a Leonardo da Vinci programban is azt láttuk, hogy ugyan van mobilitás, bár még mindig jóval alacsonyabb, mint a felsőoktatásban résztvevők közötti, és ráadásul ennek a minősége a befogadó szervezetek által ajánlott munkahelyek nem igazán kielégítőek. A kis és középméretű vállalkozásokat még jobban be kéne vonni ebbe a dologba. Tehát folyamatosan probléma a minőségi elhelyezés, minőségi szakképzés a programon belül. Ezen kívül nem sok mindent tudok elmondani az önök felvetéseire, az irányelv, a, a szolgáltatás irányelv, kapcsolatára. Inkább átadom, ha megengedi elnök úr kollégámnak ebben az ügyben a szót. Köszönöm szépen. Üdvözöljük azt az érdeklődést, amelyet a NKO bizottság tanúsít a téma iránt, és az MPO jelentése iránt. Az egyetlen téma, amit fel szeretnék vetni, az a négyes ponttal kapcsolatos, az ajánlás négyes pontjával, ahol a bizottság a meglévő minősítési rendszerek közötti együttműködést próbálja ösztönözni a 2036-os irányelvvel, és ennek apró módosítását szeretném most itt előadni, mert jogi értelemben nem lehetséges három különböző között az interakciót javítani. Van egy irányelv, van a bolonyai folyamat, amely egy kormányközi folyamat, és van egy oktatási rendszer, amely tagállami hatáskör. Tehát e három között nem lehet teljes körű összhangot teremteni, és éppen azért, hogy az interakciót megvizsgáljuk, egy felmérést végeztettünk el az oktatási reformok és az átjárhatóság ügyében Várjuk még ennek az eredményét, tehát ez még zajlik, ennek a megírása, és akkor fogjuk majd látni, ha ez megszületik, hogy melyik a legjobb megközelítés. Az oktatási rendszerek reformja közül, reformjai közül melyik a legjobban a mobilitást támogató. Köszönjük. Tehát akkor azt javasolják, hogy várjuk meg ennek az eredményét. Nem tudom, hogy a szerző erről mit mond, mondja elő majd. Szenelon asszony kíván-e a zárszó jogán elmondani valamit, de megkívül asszony is a szolgáltatás irányelv is ugyanis felmerült. Először is, hölgyeim és uraim, meg szeretném köszönni ezt a nagyon izgalmas vitát, a jó felvetéseket. A hatos pontot majd még rendbe szedem. Strasbourgban lesz egy ülés, egy egyeztetés, ami ezt szolgálja kifejezetten. A kölcsönös értékelés ügyét, illetve a bevált gyakorlatok cseréjét erre vonatkozik az a hivatkozás, amit a hatos ponton írok. Ami a 4.4-est illeti, örülök, hogy a bizottság felvetette a módosítás lehetőségét, hasonló irányban gondolkodunk, köszönöm a megjegyzéseiket. Remélem találkozunk Strasbourgban, ami a módosítók határidejét illeti, február 14-e az, és a szavazás pedig 28-án lesz. Igen, így van, mondja az elnök, tehát ez egy Valentin napi módosítás lesz. Háromig lehet aznap begyújtani a szerelmes leveleket, és utána a bizottsági szavazás 16-án lesz. Most ö, e, tulajdonképpen hamarabb befejeztük, és nagyon elnézést kérek azoktól, akik a Korhola és a általam írott jelentés vitájára jöttek kifejezetten. Ezeket a következő ülésünkön fogjuk megtárgyalni, február 28-án Brüsszelben, 3-tól 6-ig. És a belső piaci szabályozásról is lesz majd szó, illetve Sárnavla asszony jelentéséről újra, és más egyéb dolgokról is. Várom tehát Önöket arra az ülésre, és remélem, hogy mindenkinek kellemes lesz az estéje, és így talán még ön is eléri a repülőjét. Legalábbis ezt kívánom önnek. Az üdésbe rekeztem.